Ja, äh, Szívből üdvözöljük Schulz elnök urat, és nagyon örülünk annak, hogy ma vendégünk, és már az előbb elmondtam, hogy nagyon reméljük, hogy eljön hozzánk, mert már egyszer le kellett, hogy mondjunk az ön részvételéről, és akkoriban hát a pápának adta az, a, az elsőbséget, pedig tudjuk, hogy a mi bizottságunk az egyik legjobb cím itt a házon belül, és hát nyilván nem tudunk konkurálni a Szent Atyával, de minden esetre örülünk, hogy itt van nálunk. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljött, és ismeri a mi szakbizottságunk munkáját, hiszen ö, ön is ö, az élet útját itt a házon belül nagyon ö, aktívan közreműködött az Emberjogi Albizottság munkájában. És egyébként nagyon kiegyensúlyozottan dolgozunk, igyekszünk az emberjogi helyzettel foglalkozni olyan országokban, amelyek a média első oldalain szerepelnek, de azért persze legalább olyan intenzíven próbálunk dolgozni olyan országokban történő dolgokkal kapcsolatban, amelyek nem jelennek meg annyira hangsúlyosan a nyilvánosság előtt. És eh, van néhány témánk, például a halálbüntetés megszüntetése, a kínzás megszüntetése, és vannak más meghallgatásaink is, például, hogy a technológiai fejlődés hogyan hat az emberi jogokra, például, hogyha bizonyos fegyvereket szüntetnek meg, vagy harci robotok, vagy akár például hogyan hat a pénzügyi krízis az emberi jogok kérdésére. Már majdnem egy éve körülbelül az EU-n belül stratégiai kerettervet készítettünk el az emberi jogok területén, van egy akciós tervünk is, és az EU külön képviselő is dolgozik az emberi jogok területén, és egyébként nagyon megkönnyebbülünk, amikor azt látjuk, hogy a bizottság milyen messze menő lépéseket tett bizonyos területeken, és megvizsgáljuk azt is, ahol még azért közbe kéne lépni, és ez alapján struktúráljuk a napi rendünket is. Éppen ezért örülünk annyira annak, hogy ön is mindig nagyon nyilvánvalóan kiemeli, rámutat az emberi jogi kérdésekre, akár Strasbourgban, akár más szolgálati útjain, és ez ezért nagyon örülök annak, tudom, hogy az Európai Parlamentet néha nehéz időszakokban kell, hogy képviselje, és egyrésztről, hogy az Európai Parlamentben is rámutasson ezekre a kérdésekre, és hát természetes, hogy a nehéz gazdasági helyzet is nagyon nagy kihívások elé állítja nyilván az ön munkáját is, de mégis nagyon köszönöm és örülök annak, hogy az emberi jogi kérdéseket mindig az EU területén is az tudjuk, hogy a béke Nobel-díjat is az EU kapta, pontosan azért, mert tudjuk, hogy a béke több, mint a háború hiánya, tudjuk, hogy nagyon fontos a békepolitika, éppen ezért, és nem csak a mi bizottságunkban, hanem a teljes parlamenti munkasonál rendkívül fontosságú ez a terület, hiszen valahol e, tudni kell a helyes lépéseket megtenni, és mégis konkrétan és konzisztensen kell megvalósítani a lépéseket, és ez néha e, feszültséget teremt a mindennapi munka során. E, mindenesetre még hadd számoljak be a törökországi helyzetről is, hétvégén még tegnap este érkezett érkeztem vissza Törökországból, és én is tanulja voltam nagyon erőteljes rendőrségi erőszaknak, és tehát tudjuk nyilván, hogy mi képviselőként mindig bizonyos szempontból látjuk a dolgokat, de az orvosi kamara és az ügyvédi kamara vezetőjével is tudtam beszélni. 7000 sebesültet dokumentáltak hétfő óta, két halottja is van már az eseményeknek, és vannak nagyon súlyos sérültek, és a rendőrség nem engedte meg, hogy a különböző különböző kórházakba beszállítsák a sebesülteket. Néha egyszerűen ők akarják eldönteni azt, hogy van-e joga ápolásra ezeknek a sérülteknek. Az orvosi kamara elnöke dokumentált olyan eseteket hétvégéről, ahol célzottan demonstrálókat, képviselőket megvertek, vagy pedig borsgázzal lefújtak akkor, amikor elmondták, hogy ők ügyvédek és képviselik a demonstrálók érdekeit. Tehát még egyszer összefoglaló kizárólag, hadd mondjam el, hogy a fő erőszak hullám már lezárult, de azért eh, tudjuk, hogy már elkezdték a demonstrálóknak felkeresni a házaikba, és ott tartóztatják le őket. Tehát kérném, hogy tegyen lépéseket eh, tisztségénél fogva a Törökországban zajló erőszakkal kapcsolatban, és most pedig nagyon örülünk annak, hogy meghallgathatjuk az önön szavait, és hogy utána megvitathatjuk ezeket a kérdéseket önnel. Nagyon köszönöm, Lokpille asszony, elnök asszony, kedves kollégák, kedves résztvevők, és ezért is először is elnézésüket kell, hogy kérjem a késésemért, de ahogy talán a legtöbben önök közül tudják, jelen pillanatban zajlanak a több éves pénzügyi keretekről a tárgyalások már a legutolsó körben, és 50-50 százalék -50 a vélemények aránya, tehát én is a parlament részéről persze részt veszek ezekbe a tárgyalásokba, és éppen ezért nagyon sajnálom, hogy késtem, de hát mégis nagyon profán okból, vagy profánabb okból késtem, mint annak idején, amikor egyszer nem tudtam eljönni, hiszen akkor a, a pápát szentelték éppen, és azon kellett részt nem, tehát most egy profán okból kérem, hogy fogadják el az elnézésemet a késésem ér. Ahogy önök is tudják, én eh, helyettes eh, elnöke voltam ennek az albizottságnak, és nagyon sokáig koordinátora is voltam parlamenti frakciómnak itt eh, az Emberi Jogi Albizottságban. És egyébként a, ennek a a, tehát a bizottság elnökének az egyik helyettese, és 94-ben, amikor megválasztottak a parlament tagjává, akkor már tudtam, hogy én mindenképpen az Emberi Jogi Albizottságban szeretnék dolgozni, mégpedig azért is, mert azok közé tartoztam, akik már a megválasztásuk előtt az emberi jogi munkáját az Európai Parlamentnek figyelemmel kísértem, és nagyon is alaposan tudtam azt, az akkori tevékenységemből, amit az NGO-kkal folytattam, hogy akik emberi jogi kérdésekkel is foglalkoztak, hogy milyen rendkívül fontos ennek az albizottságnak, parlamenti albizottságnak a munkája. Én egyébként észak a Westfáliában voltam egy város polgármestere, ami hát ugye a határok, államhatár mentén, tehát a belga, holland, német határ mentén helyezkedett el ez a város, ahol polgármester voltam, és hát ezért folyamatosan menekültügyi kérdésekkel, menedékjogi eh, kérelmekkel kellett foglalkoznom. Az én városom folyamatos célja volt az olyan embereknek, akik menekültek, és a német, holland vagy német belga határra menekültek vagy érkeztek, és nekünk kellett befogadni. És ezért tudtam azt, hogy az emberi méltóság érdekében milyen fontos a politikailag üldözötteknek a menedékjogi ügyének a támogatása, és tudom, tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a gyermekek és az ilyen családokban, tehát ez volt a mindennapok munkája számomra, és ezért is akartam itt az Európai Parlamentben ebben az albizottságban dolgozni, és pedig nekem ez nem valamelyik albizottság volt a sok közül, hanem ez konkrétan az a albizottság, amiben dolgozni akartam, és ezért nem is titkolom el, amikor később itt az Európai Parlamentben egy e, politikai frakció elnöke lettem, akkor megpróbáltam azt megvalósítani, amit frakcióm koordinátoraként már más koordinátorokkal együttműködésben ebben az albizottságban már kísér, megkíséreltem elérni, mégpedig azt, hogy ebből az albizottságból egy teljes bizottsága váljon az Európai Parlamentnek, és egyébként én továbbra is ezt támogatom. És egyébként nagyon jól emlékszem arra, amikor hármasban itt ültünk más koordinátorokkal, mégpedig az Európai Néppárt koordinátora Otto von Habsburg volt, és a zöldek koordinátor asszonya pedig a jelenlegi német zöldek vezetője Claudia Roth volt, és én pedig a szociáldemokraták koordinátora. Hát ez, ez egy elég érdekes kombinációt adtunk így ki, így hárman, mint ez a három személyiség, hiszen mi igyekeztünk annak idején ebből az albizottságból bizottságot csinálni, ez azért nem sikerült azóta sem, de én, mint a szociáldemokrata frakció vezetője, próbáltam már ezt az albizottságot felértékelni, úgymond, de sajnos hiányos sikerrel, ahogy ezt láthatják. És hogy miért is tartanám én ezt olyan jónak, hogy halbizottságból bizottság lenne, tehát felértékelnénk a dolgokat. Hát ez azért, mert ez a munka, amit önök itt végeznek, ez pontosan a magjában találja el az Európai Unió létjogosultságának a magját találja el, hiszen mi jogközössége vagyunk olyan államoknak, amelyek összekapcsolódtak annak érdekében és annak alapján, hogy közös alapértékeket kívánnak tiszteletben tartani és ezek a közös alapértékek, ezek nem valamiféle egyéni alapértékek, ezek a szociális, ökológiai alapértékek is ide tartoznak, és a kisebbségi jogok is, de mi, mi és még sokan mások végső soron vég, védelemre szoruló jognormákról van szó, de ezek mégis ennek a jogi közösségnek az alapját, jogi alapját, ami ö, alkotmányos közösségét alkotják az Európai Uniónak és amelyek ugye üzenetet küldenek befelé is, illetve kifelé is kommunikálnak gyakorlatilag ezen, ezen alapon, mégpedig arról, hogy mi a cselekedeteink alapján befelé, illetve államok közössége kifelé az univerzális emberi jogok alapján talaján kívánunk cselekedni. És éppen ezért is tartom, véleményem szerint, és tartottam már akkor is, és mindig megismételem ezt, és még múlt héten is megismételtem, ezt ismételten, és most is elmondom, hogy éppen ezért, tehát a mi emberjogi politikánk hihetősége, tehát az, hogy milyen mértékben fogjuk magunknál az Európai Unió belpolitikájában védeni ezeket az alapemberi jogokat, ez csak akkor hihető, illetve nem hihető az emberi jogok védelme során, a külpolitikánk során, hogyha mi megengedjük azt, hogy saját jogi közösségünk alapján deficitek, hiányosságok keletkezhessenek. És éppen ezért is az a véleményem, hogy az Emberi Jogi Bizottság és a belügyi e, bizottság szorosan összefügg egymással munkáját tekintve, e, tehát rendkívüli e, szoros átfedések vannak, és összekapcsolatok állnak fönn a bizottságok munkája között. És éppen ezért nem szabad az emberi jogi és alapjogi kérdéseket egy kalap alá venni, és hogy mindig ezt így lekezelni. De hát ezt nyilván nem fogunk ezen a téren itt ma délután előrelépést elérni, de azért ezért harcolunk. És gyakorlatilag van egy emberi jogi megbízottunk is az Európai Unió külügyi szolgálatánál, Stravos Ramtonides úr kollégá személyében, aki egy nagyon kompetens személy, és nagyon következetesen és tapasztalt kollégaként ismeretes, akinek viszont a támogatás nagyon jól jön, és az önnel folytatott beszélgetés alapján az a benyomásom, hogy önöktől, illetve öntől nagyon erős támogatást kap munkája során. Az Európai Unió az ő nemzetközi politikája során, hogy most kereskedelmi területen együttműködik-e valakivel, vagy regionális fejlődés során együttműködik-e, vagy demokratikus együttműködést folytat a fejlődés terén, a különböző társulási szerződések, egyezmények, szabadkereskedelmi egyezmények terén mindig egy-egy nagy feladatot és lehetőséget tűzött maga elé, mégpedig, hogy az intézményeinket, amelyekkel rendelkezünk, világszerte hálózatba tudjuk foglalni, és az emberjogi és alapjogi standardok alapján a tárgyalások folytatása során alapértékként, illetve majd az a, a későbbi szerződésekben is alapértékként vegyük föl. Tehát a civil társadalom támogatása, az emberi jogi harc támogatása, az NGO-k támogatása, akik védik a, a civil és emberjogi értékeket, és az ő munkájuk biztosítása, ez lehetőséget nyújt arra, hogy a későbbiekben a munkánk, az életünk, a külpolitikánk, biztonságpolitikánk és kooperációs formáink terén ezt az értéket e, aláhúzhassuk. És éppen ezért az önök albizottsága a mi albizottságunk itt a parlamentben különös figyelemmel követi a külügyi bizottságban is a, ezt a munkát, de a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban is, és a Fejlődési Bizottságban is rendkívül fontos alapköveket tesz le. És éppen ezért ez egy interdisziplináris funkciót tölt be ez az albizottság, és én, mint a parlament elnöke, rendkívül gyakran teljesítem azt a kötelességemet, szívesen, hogy az önök határozatai alapján, amikor plenáris ülésre előkészítenek határozatokat, az önök munkája az, ami engem abba a helyzetbe hoz, hogy konkrét javaslatokat, amelyeket önök hoztak, tudok tárgyalásokat folytatni, majd ezeknek a szakbizottságoknak a keretében tudunk bizonyos témákat megvitatni. Az, amit önök itt a az albizottság keretében esetenként végrehajtanak, hát ez gyakorlatilag, ahogy ezt említette, a törökországi helyzet, Latin Amerika, Afrika egyes országaiban. Nagyon fontos szerepet tölt be, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. Az utazásaimon ugyanis sokszor beszámolnak arról, hiszen nagyon sok év óta ismerem önöket személyesen is, számos tagjukat, hogy ez az önök munkája nagy reményeket ébreszt olyan kollégákba, akik azt mondják, hogy beszéltem Y kollégával, X kolléganővel, akikkel kapcsolatban állok, és akik segítenek nekem egész konkrétan ebben és abban. Tehát ezért is gondolom azt, hogy most anélkül, hogy ilyen bókokat akarnék itt kiadni önöknek, de én azt gondolom, hogy az önök eseti munkája nagyon is nagy jelentőségű a mindennapokban is. És azt gondolom, hogy a kondicionalitás alapján, amit a szomszédsági politikánkban folytatunk, nagyon is komolyan kell vennünk, de hát persze azért legyünk józanok, vegyünk ezt figyelembe és tudomásul, hogy a kondicionalitás politikája csak akkor segít, hogyha a szerződések életbe lépése után is még figyelembevételre kerül. Ugyanis, hogy ez, ez a kondicionalitást, ez csak mindig a szerződés megkötése előtte beszélünk, beszéljük, megvitatjuk meg, és utána az értékelést, a monitorozást már alábecsüljük, akkor viszont a kondicionalitás az hát egy jó kis eszköz, csak nem segít igazából ebben az esetben, és ezért is azt hiszem, hogy a jövőben a kondicionalitás, mint eszközt erőteljesebben kell kihasználnunk. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy mi, mint európai parlament az önök munkájának köszönhetően, és persze hát a többi szerv munkájának köszönhetően is az elmúlt években erőteljesebben hallathatjuk a szavunkat, és jobban bíznak meg. Kaznyeszki kollégát például megkértem arra, hogy humanitáris missziót indítson Ukrajnában, az Európai Parlament nevében, Timosenko asszony ügyében, de eddig nem sikerült célhoz érnünk az ügyben mert az egyik hatása azért ennek ellenére az, hogy Európa, az Európai Parlamentet olyan szervként érzékelik mások, amely szavahihető módon reálpolitikát, szükséges reálpolitikát, amit hát nem lehet csak úgy elvarázsolni, vagy odavarázsolni, a reálpolitikával kombinálni tudja, és egészen amennyire csak lehetséges, egyedi, esetenként szükséges, egyedi stratégiával tudja ötvözni. És azt gondolom, hogy ez a mi parlamentünket nagyon is ö, nagy ö, hez juttatta, és abban az esetben is a respekt velünk szemben növekedett, amikor konkrét munkát végzünk, tehát egy egészen bizonyos konfliktusnak az egészen konkrét megoldásáról van szó, olyankor egyes esetekben igenis befolyást tudunk gyakorolni az átfogó politikai fejlődésre. És hogy ezt miért mondom el? Azért, mert önök itt az albizottságukban egyes esetekkel foglalkoznak konkrétan, egyes konkrét folyamat megoldási lehetőségeivel, és eh, igazából néha azt halljuk, hogy eh, hát nem foglalkozhatunk minden egyes folyamattal, de ilyenkor alábecsüljük azt, hogy néha egyes esetek megoldásával modellt is képezünk, amit azt követően felhasználtunk arra, hogy bizonyos meglévő bekeményedett struktúrákat feltörjünk és fejlődjünk. Ezért is kérem önöket, hogy ne engedjenek a itt semmiből, hanem egész egyszerűen maradjanak keményen a munkájuk mellett, és tartsanak ki emellett a munkamódszer előtt. Nagyon örülök már előre a vitának, és köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk e, elnök úr, és akkor most a politikai csoportokhoz fordulok első körben, majd ezt követően meghallgatjuk a válaszait. Első körben először is Valdére asszonyhoz fordulok a néppártól. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök úr, mivel hogy jelenleg németül beszélünk, ezért a lett anyanyelvemet fogom azért használni, mivel hogy azonnal azért rövidebben tudok fogalmazni, és ütősebben, tehát lettre térek át. Már ļoti daudz problém. Egypte, tuvi Ausztrumi, Myanma. Köszönöm. Nagyon sok országban tapasztalhatók ezek a problémák Egyiptomban, közel-keleten, Grúziában. Én azt szeretném kérni öntől, hogy kövesse figyelemmel ezeket a, az eseményeket, amelyekről adott esetben azt lehetne feltételezni, hogy politikai bosszút állnak a hatalmon levők mint ahogy ez Ukrajnában történik. Én azonban most elsősorban Oroszországról szeretnék beszélni. Nagy tiszteletet érzek az orosz nép iránt, és biztos vagyok abban, hogy szép jövője van ennek a népnek. Éppen ezért én azt szeretném, hogyha Oroszországban demokrácia lenne, és betartanák az emberi jogokat. Sajnos számos olyan jelzés érkezik hozzánk, amelyek alapján azt mondhatjuk, hogy rosszabbodnak az emberi jogi, rosszabbodik az emberi jogok helyzete, eljárásokat indítanak nem kormányzati szervezetek, emberi jogi szervezetek ellen, a nem kormányzati szervezeteket külföldi ügynöknek minősítik, és 12 ezer eurós bírsággal sújthatják. Számos ilyen szervezet kapott felszólítást, hogy újra jegyeztessék be magukat. Ezen szervezetek közé tartozik például a Memorial nevű szervezet. Több száz más szervezetnek tartottak házkutatást a székhelyén. Sok képviselő szeretné, hogyha a Memorial szervezet Nobel békedíjat kapna. Az oroszországi emberi jogi helyzet aggasztó. A az Európa Tanács Emberi Jogi Bíróságán is a legtöbb ügyet Oroszország ellen viszik. Fontos, hogy az Európai Parlament kemény hangú állásfoglalásokat fogadjon el, mint azt tette június 13-án. Ugyanakkor a vízum kivételeket E, és ki kell terjeszteni orosz tisztviselőkre, és ez vonatkozna a szolgálati útlevelekre is. Így elérhetnénk azokat a tisztviselőket, akik felelősek például a Magnitsky ügyért. A vízumkérdés Oroszország számára fontos, éppen ezért e, itt ezt fel lehet használni annak érdekében, hogy újra indítsuk az Oroszországgal folytatandó emberi jogi párbeszédet, én azt kérném öntől, hogy mint hogy a múltban, a jövőben is aktívan vegyen részt az Oroszországgal zajló párbeszédben. Oroszország stratégiai partner, szeretnénk, hogyha demokrácia lenne ott. Most pedig Richard Howitt kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, és itt egy viccet kell elmondani. Sokszor találkoztunk már, és természetesen ebben a bizottságban, mint alelnök, illetve SND koordinátor működött, és hát szeretném a léptei továbbra is kísérni. Először a sürgős ügyekkel kapcsolatban Szeretném kérdezni azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik halálra téltek akik eltűntek, akiket bebörtönöztek, és rendkívül fontosak azok a vélemények, amelyeket itt kimondtunk. Volt egy értékelés a parlament Emberi Jogi Bizottságának munkával kapcsolatban rendkívül fontos munkát végzett, és mindenki szeretne személyesen köszönetet mondani önnek, aki az emberi jogok érvényesítésével foglalkozik, hogy milyen sok erőfeszítést tett ezzel összefüggésben. Talán hát a parlament külügyi bizottságának törökországi utazását el, halasztották, és azóta most találkozunk először személyesen. Az egyik olyan kérdés, ami tulajdonképpen ehhez vezetett, az volt, amit ön a partnerével a török parlamentben folytatott. Tudom, hogy az ilyen magánbeszélgetések magánszférában kell maradjanak, de szeretném ezt az alkalmat megragadni arra, hogy megkérjem, hogy mondjon el mindent, amit a nyilvánosság előtt elmondhat a török hatóságok működéséről, tevékenységéről és a sok baj okáról. Törökországban, és azt gondolom, hogy ez az idő arra, hogy párbeszédet folytassunk, és nem szabad itt halogatni, elhalasztani az utazást, hanem valóban beszélnünk kell egymással. Szeretném, hogyha ezt e, elmondaná a nyilvánosság előtt. Erőteljesen támogatom, amit mondott az emberi jogok érvényesüléséről és a kereskedelmi megalapodásokról. Nagyon sok országot érint, amit felvetett. Azt gondolom, hogy fel, hogyha itt kimondom, hogy még nem igazán sikerült megoldanunk jól az ügyeket, a kereskedelmi megállapodásokban az emberi jogi záradékok érvényesítésével kapcsolatban, tehát azt hiszem, hogy nem voltunk elég kifinomultak, amikor ezt a klauzulát próbáltuk felhasználni, ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy a parlamenti szerepet nagyon jól alakította a ratifikáció értelmében, Nemcsak retorikai, hanem gyakorlati értelemben is az emberi jogokkal kapcsolatban fokozottabban tudtunk fellépni. Két utolsó dolog dolog még az egyik, mind a parlament elnöke, biztos, hogy a parlamenti politikai frakciók között fontos szerepet játszik, de ugyanakkor a bíróban ott ül, fontos szerep jut önnek, és én sok politikai nézeteltérésnek eh, vagyunk eh, tanúi az emberi jogokkal kapcsolatban. Persze a demokráciában ez előfordul, de néha azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha összetudnánk eh, jönni, és konszenzusra tudnánk jutni, amikor nem lehetséges ez. Tehát szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban is elmondaná észrevételeit, és ugyanakkor itt az albizottságban, tehát világos, hogy itt teljes mértékben mindenképpen helyén való, hogyha ezzel a párbeszéddel kapcsolatban elmondja a véleményét, mert a dolgok fő vonalba sodrása a megfelelő eszköz, és itt az intézményekkel kapcsolatban ez nagyon lényeges, és ezért bizonyos óckodás is megmutatkozott olyan értelemben, hogy hát valóban főbizottságá váljunk, és szeretnénk, hogyha a parlamentben ez az események fűsodrába kerülne ez az ügy. Köszönöm szépen Richard Howard, és most pedig Donski úrnak adom meg a szót a liberálisok képviseletében. Elnök úr, a el kell mondanom először is, hogy nagyon jó ok volt arra, hogy az Európai Unió a Nobel-díjat megkapta. Ez tulajdonképpen egy nagyon különleges küldetéséről és szerepéről szól az Európai Parlamentnek a világ minden területében játsza ezt a szerepet, semmi sem triviális az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban. Néha ezt úgy veszük, hogy hát ez természetes, de ugyanakkor politikai és erkölcsi érzékenységek is megnyilvánulnak, és gyakran fölmerül az a kérdés, hogy hogyan lehetséges például a vallási közösségek tiszteletben tartásának, ugyanakkor, amikor különböző fontos emberi jogi területeken súlyos jogsértéseket tapasztalunk, tehát vannak bizonyos vetületei a kérdésnek, amelyeket jobban szeretünk, mint másokat. Nagyon nehéz következetesnek maradni, és teljes mértékben tiszteletben tartani az emberi jogokat az unió keretében, annak ellenére, hogy különböző politikai frakciókra oszlottunk, és ahhoz tartozunk, abszolút abszolút következetesnek kell lennünk, és a globális érzést kell kifejezésre juttatnunk ezen a területen. Nagyon fontos Oroszországgal kapcsolatos észrevételem, ezt már említették korábban. Én úgy gondolom, hogy Oroszország egy különleges eset, nem az egyik azon pro problematikus országoknak, amelyeket könnyen jelet tehetünk másokkal. Itt André Szaharovot említeném például az 20. században létfontosságú szerepet játszott Oroszországban az emberi jogok védelmezése területén, és amikor a Memorial egy emberi jogi szervezet, amelyet olyan emberek alakítottak, mint Szegely Kohalov például a Szaharov díj nyertese, és a szelektív igazságszolgáltatás céltáblájává válik, és a nagyon furcsa törvények céltáblájává kerül Oroszországban. Ez egy nem olyan ártalmatlan eset. Ezért küzdenünk kell, mert hogyha kudarcot val Oroszország és Memorial, akkor ez egy szimbolikus veressége lesz az Európai Parlamentnek is. Tehát itt fontos az elv, és meg kell értenünk, hogy ez a küldetés és ez a szerep nem csak a szép frázisok, a szép retorika eh, kifejezését szolgálják, hanem a realpolitika eh, és az emberi jogi elkötelezettség keresztútján vagyunk most a 21. században. Köszönöm szépen, köszönöm Donszki, és most pedig a zöldektől Green Köszönöm, elnök úr. Egy kényes kérdést tennék fel önnek. Örülök, hogy itt van, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tavaly márciusban az Európai Parlament négy képviselője, négy különböző frakcióból, négy különböző tagállamból úgy döntöttek, hogy a Nyugat-Szaharába járnak, imennek, ahol megfigyelik az emberi jogi helyzetet ezen a megszállt területen bizonyára tudja, hogy ott a marokkói hatóságokkal akartak találkozni, a civil társadalom szereplőivel, valamint az ENSZ misszió képviselőivel. Ezeket eh, a képviselőket értesítették a marokkó, eh, ezek a képviselők értesítették a marokkói hatóságokat, a programjukat is elküldték. Mint ahogy önök is tudják, a rendőrök eh, lefogták mind a négy képviselőt, akik egyébként semmilyen írásbeli anyagot nem mutattak, feltették őket a repülőgépre és visszaküldték Európába. Ez nem egy hivatalos küldetés volt, ezt tudjuk hanem egy intergrupnak a saját kezdeményezése, ilyen saját kezdeményezéseket mindannyian ismerünk, emberi jogi területen gyakori az ilyesmi. 2011. februárjában szintén jártunk, én magam is, Kazaksztánban, az sem egy hivatalos eh, misszió volt. Én közép készítettem akkor éppen jelentést. A kérdés az, hogy mennyire, tám, mennyire számíthatunk az ön, mint elnök támogatására az ilyen ügyekben, mert ön nem fejezte ki a felháborodását a képviselők kiutasítása miatt ebből az országból, amely annyira közel áll hozzánk. Nem küldött tiltakozó levelet a marokkói nagykövetnek, Eh, aki egyébként eh, eh, gyakorlatilag megszégyenített bennünket a saját fellépésével. Meyer úr volt az egyetlen elnök, és Buzek úr akkor elnökként, amikor Meyer úr esett hasonló helyzetbe, Buzek úr kiállt mellette, pedig nem egy párt csak nem egy pár családból származnak. Mennyire számíthatunk az önök, az ön támogatására, mert az ön támogatásától függ adott esetben a képviselőknek a hitelessége, a parlament eh, hitelessége. Mit tehetünk eh, az ilyen küldetése, kiküldetéseken, amikor a kiküldetés valójában nem hivatalos, hanem a képviselők kezdeményezésére történik. Zu antworten. Akkor köszönjük a kérdéseket, és kérem az elnök urat, hogy válaszoljon. Tehát először is az oroszországi kérdéssel kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Igen, Oroszországgal való bánásmód nagyon nehéz ügy, ezt önök is tudják minnyáján. És uh, mi mindig újra és újra extrém nehéz helyzetbe kerülünk nagy hatalom Oroszország, és valahogy kezelnünk kell ezt az országot. Létezik ez az ország, hatalmas nagy államról van szó, egy olyan államról, amely nagyon is különböző kapcsolatokat ápol az Európai Unió különböző tagállamaival kapcsolatban. Tehát például az NSK, én ugye német vagyok, hát nagyon speciális történelmi múltra viszonyra tekinthetünk vissza Oroszországgal, és például én átélem a saját országomban, hogy én, mint nyugat-német, aki 1900 55-ben a német-belga határon születtem, teljesen más viszonyban állok Oroszországgal, mint mondjuk a velem egykorú barátaim, akik például az NDK-ban születtek, ugyanúgy abban az időszakban, és ott nőttek föl. Tehát teljesen más a viszonyunk, ami egyébként logikus. Egy országban élünk, és már egy népen belül is különböző hagyományok miatt különböző kapcsolatrendszert ápolunk, vagy Oroszországgal. Tehát gyakorlatilag, ezt azért is mondtam el, mert mi teljesen tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy ez az ország ez létezik, hogy Oroszországnak joga van arra, hogy mint ahogy más országok a világon is ezt kívánják, hogy respektálják őket. Kínának ugyanígy megvan ugyanez a joga, mint Oroszországnak, hogy őt is tiszteletben akarja, hogy tartsák. És ehhez megvan a joguk. Azonban nekünk ugyanaz a kötelezettségünk, hogy ne fogadjunk el különböző standardok alkalmazását. Tehát ez azt jelenti, hogy az a standard, amit én javaslok, az az, hogy ezekkel az országokkal olyan bánásmódot folytassunk, ami bizonyos fokú normalitást azért elér, hiszen nem lehet folyamatos ö, ö, olyan viszonyban kooperálni, ami tulajdonképpen rendkívüli helyzethez hasonlítható. Önök is tudják, hogy én tagja vagyok a Szociáldemokrata Pártnak. Németországban ennek nagy vezetője Willy Brandt, aki akkori az egy államférfi volt, aki nagyon nagy példaképen volt, és egyébként ő miatta is léptem be a német szociáldemokrata pártba. Willy Brandtnak volt egy úgynevezett kelet kelet politikája, még a kettéosztott Németországban azt mondta, hogy ez egy folyamatos változás, a közeledés segítségével. És Brand azt mondta, hogy minél közelebb tudsz jutni, férkőzni egy, egy diktatúrához, annál jobban bele tudod helyezni valahogy a demokrácia bogarát, és ez utána majd ott dolgozik. Tehát gyakorlatilag a kooperációhoz nagyon fontos, hogy közelítsünk ezekhez az országokhoz, és véleményem szerint a mai Oroszországot természetesen már nem lehet összehasonlítani a Szovjetunióval, ez biztos, hogy így van, de azért a mai Oroszország még mindig egy olyan ország, ami talán valahol úton van a jogállam érte el a célt. Tehát gyakorlatilag a mi kezelésünk, a mi bánásmódunk Oroszországgal az kell, hogy legyen, hogy a konkrét támogatást kombinálnunk kell a közeledéssel, a civil társadalom támogatásával, és nyílt szavakat kell használnunk, a, amikor represszáliákról van szó, a szociális társadalommal kapcsolatban. Memór memóriát említette, és én hét és fél éven keresztül én is ezzel a területen dolgoztam, és memóriállal találkoztam is Oroszországban, tehát gyakorlatilag már képezte tárgyalásaim tárgyát, és most nem tudom, hogy a béke Nobel-díja kapcsolatban hogy most kinek adnám a szavazatomat, hát ezt most azért nem szeretném itt elmondani, de minden esetre egy ilyen szervezetet, mint a Memorial támogatnunk kell, ebben biztos vagyok. És nagyon fontos, hogy a memoriállal kapcsolatban, az én kapcsolataim alapján a Bonner asszonynal együtt találkoztam velük, és a memoriál hölgyeit és urait pedig eh, az André Szaharov által eh, támogatott eh, kérdésekben, és még Pöterich úr volt még akkor az Európai Parlament élén, és akkor kértem őt, hogy lépjen kapcsolatba ezekkel a személyekkel, és még konkrét finanszírozási terv is készült, hogy hogyan tudunk a memoriálnak konkrétan segíteni, Eh, ahogy eh, ezt említették, hogy eh, Szarrovot védjük ezen a téren. Tehát én azt mondom, hogy abszolút egyetértünk a dologban. De ami viszont rendkívül fontos, és ezt szeretném kiemelni, hogy nem lehet, hogy meghunyászkodjunk, amikor ilyen hatalmasságok tudják, ismernek engem, hogy se az Európai Unión belül, sem kívül nem hunyászkodom meg a különböző ilyen fejedelemségek trónjai előtt. Amikor például Vladimir Putinnal beszéltem, vagy Medvegyev miniszterelnökkel, a, vagy Lavrov külügyminiszterrel szemben elmondtam, hogy milyen konkrét nem betartott emberjogi kérdésekkel kapcsolatban van kifogásom az Orosz Föderációval kapcsolatban, és ezt egyébként én mindig elmondom a kínai tárgyaló partnereimnek is, amikor velem szembe ülnek, és másoknak is elmondom. Ebben én azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé barátságtalan vagy diplomat tehát nem túlzottan diplomatikus vagyok, sokszor ezt szememre vetik, lehet, hogy nem vagyok diplomatikus, de higgyék el, hogy én se itt nem vagyok diplomatikus, se zárt ajtók mögött, hogyha valaki egy kínzó, embereket kínzó e, privék, akkor én annak elmondom, zárt ajtók mögött is, meg nyílt ajtók előtt is. Talán hadd e, mondjak el egy e, történetet ezzel kapcsolatban. Van egy ö, személy, aki már nem tagja a parlamentnek, de tagja volt korábban ennek az albizottságnak, és egyébként nagyra becsültem, ez a kolléga, amikor egy hónapja volt, voltam még csak 95-ben, egy hónapja voltam képviselő, és éppen iszonyú büszke voltam rá, hogy itt az albizottságban tag lettem, és koordinátor is lettem a saját frakciómban, és hát ez nagyszerű volt. Iszonyú jól éreztem magam, és akkor az Irán, iráni nagykövetség emberjogi megbizotjával kellett találkoznom és akkoriban két kérdést tettem fel, hogy egyetlen létezik ilyen önöknél? A másik pedig, hogy miért kéne egyáltalán vele találkozom, én ilyenekkel nem beszélek. Érted, fiatal, lendületes és uh, teljesen um, szenvedélyes képviselőként nem akartam egy ilyen valakivel beszélni, és akkor azt mondta nekem egy nagyon tapasztalt képviselő, hogyha te meg akarsz menteni egy bizonyos szemét az akasztástól, akkor hát a kivel kell beszélned, a hóhérral ahhoz, hogy megments. És ezt a mondatot én akkor egész életem során megfogadtam, mert azt hiszem, hogy igaz. És ezért emberjogi politikusként nekünk azt jelenti, hogy olyan emberekkel kell leülnünk egy asztalhoz, akik pont az ellenkezőjét képviselik annak, amit mi szeretnénk, de hát nincs sanszunk nincs máshogy, mert különben nem tudunk több igazságosságot elérni. Tehát ezért is a kérdés, ki, hogyan bánunk autoritér rezsimekkel és olyan országokkal, ahol deficitek állnak fel az emberi jogok területén? hogyan bánunk velük. Hát az emberjogi záradékkal kapcsolatban hadd mondjam el, kolléga úr, hogy megismétlem, nincs értem annak, hogy az emberi jogi záradékot megvitassuk, és utána meg ne ügyeljünk arra, hogy a gyakorlatban teljesítsék. Tehát e, én egy olyan fogalmat szoktam erre alkalmazni, hogy az interdisziplináris munka rendkívül fontos, és ezért is kívánatosnak tartom, hogy ne csak a külügyi bizottság, hanem a többiek, az INTA, a fejlesztési bizottság, és az összes többi bizottság erőteljesebb formában igenis foglalkozzanak azzal, hogy önök, mint emberi jogi albizottság, mivel foglalkoztak, és miről e, határoztak. Hogyha ez egy teljes jogú bizottság lenne, akkor ez talán valamivel még könnyebb lenne, és ezért is én amellett tettem le a voksom, hogy önökből egy teljes jogú bizottságot csináljunk, de hát ezzel azt hiszem a nyitott kapukat döngetek, de majd meglátjuk. Minden esetre a nemzetközi szerződések kitárgyalásakor az Európai Bizottság részéről eszenciális fontosságú az önök szerepe, hiszen nem lehet rábízni végrehajtó hatalomra azt, ami az önök munkája, mármint hogy azt, hogy mi tartozik az emberi jogok köré, körébe. Tehát emiatt rendkívül fontos a tárgyalások során ennek a figyelembevétele, és a, mikor együtt voltunk, hát már végigvetünk, most nem akarom azt az esetet itt név szerint megemlíteni, de ön volt egyszer egy szkeptikus, én meg egy támogató egy bizonyos ügyben korábban, de a teljes folyamat során végigkísértük ezt az egész ügyet mind a ketten, és én azt gondolom, hogy nagyon sok jót tudtunk elérni az ügyben, és ezért is olyan nagyon fontos a tárgyalási folyamat során a monitorozás hiszen a teljes parlamenti eh, figyelemmel kísérés és a bizottság részéről, a tagállamok eh, eh, részéről is rendkívül fontos a nemzetközi figyelemmel kísérés. A most átérek franciára. Je suis euh, confronté avec euh, la critique. Eh, hát most kritika ért itt. Először is eh, hadd mondjam el, hogy eh, formálisan tiltakoztam. Weigel kollégája az áldozatok között serekelt, szerepelt, és mi foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a mediterrán parlamenti közgyűlésen is. Az elnökök értekezletére vittem ez ügyet, és eh, akkor azonnal az elnökök értekezlete eh, Monsieur eh, Brock vette fel a kapcsolatot, aki a külügyi bizottság elnöke volt akkor, és aki pedig felvette a kapcsolatot a marokkói külügyminiszterrel. Én magam felvetettem az ügyet a marokkói parlament elnökénél, akivel Barcelonában találkoztam. Átadtam neki személyesen az Európai Parlament tiltakozását, és és megállapodtunk abban, hogy hogyan lehet a jövőben elkerülni a hasonló eseteket azok a kollégák, akik ilyen helyekre mennek, Nyugat-Szaharába például, olyan módon, hogy hivatalosan nem a parlamentet képviselik, hanem egyéni képviselőként mennek, mondjuk egy intergrup nevében, akkor én azt kérem tőlük, hogy jelentségben állam, hogy mennek, mert akkor legalább tudok róla, és én magam kiterjeszthetem rájuk a parlament védelmét. A probléma itt az volt, hogy ezek az emberek, ezek a képviselők már ott voltak akkor, amikor a probléma, amikor a baj bekövetkezett, nem volt időnk, nem volt lehetőségünk beavatkozni. Tehát jelentségben állam, én be fogom azt jelenteni, továbbadom adott esetben a parlament, a barokkói parlament képviselőinek, tehát ha egy ilyen esetben valami probléma következik be, akkor az bizony nyomás alá helyezi, illetve kötelezettségek elé állítja a marokkói marokkói parlamentet is. Megilap parlamenti elnök nekem azt mondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálja a jövőben az európai parlamenti képviselők védelmét. Reméljük, hogy ez egy előrelépés. Lehet, hogy nem kürtöltem világgá, hogy közbeléptem, és ezt nem vette ön észre, de arról beszélni, hogy, hogy az elnök tétlen volt, mert én ezt olvasom ki kritikaként az önkérdéséből, ez nem, nem igaz. Köszönöm. Und ich bitte Sie alle ganz äh, kurz zu sein. Äh, wir haben jetzt von... Kérem, hogy legyenek rövidek, mert a néppárt részéről két kolléga is szeretett volna hozzászólni. Kérem, hogy mindenki csak egy-egy percig csípó úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szívből szeretném megköszönni, hogy Először is nagyon köszönöm, hogy eljött ide az albizottságunkba, és köszönöm, hogy elmondta ilyen mértékben és léptékben a munkánk értékelésének a kérdéseit. Tehát rendkívül fontosnak tartom, hogy ezekhez a témákhoz konkrétan is hozzászólt. És nagyon fontos és nagy horderejűek ezek a kérdések, éppen azért, mert gyakorlatilag arra kell rámutatnunk, hogy hogyan tölthetjük meg tartalmakkal ezeket az önök ön által elmondottakat, hiszen nagyon sokat segít az, hogyha ezekről a dolgokról beszélünk, de mégis néha nincsen igazán felügyeleti lehetőségünk a sikerét illetően. Tehát érdekelne a véleménye ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig a polgárjogi megbízottak, az ombudsmanok és a teljes eszköztár alkalmazása és a tapasztalatok és a specifikumok alkalmazása az ombudsmanok által az emberi jogi munka területén. Hát nekem ez a veszőparitám. Én voltam a kezdeményezője az ombudsmanok konferenciájának az összehívásához a keleti partnerség vonatkozásában, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos lenne figyelemmel kísérni. A corporate social responsibility kérdése, az például egy olyan kérdés, amit gyakorlatilag a parlament elfogadott, és aláhúzta az interdisziplináris karakterét ennek, ahol gyakorlatilag gazdaságpolitikával, a partnereinkkel folytatott kereskedelem területén is a, a kérdésekkel kapcsolatban. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen Csip úrnak, Kuka úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzést tennék. Zsib úr kollégám már végül ezzel foglalkozott, ez megerősíti, hogy a szlovákok és a lengyelek nagyon hasonlóan gondolkozunk. Szeretném üdvözölni az elnök urat, és szeretném elmondani, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy a bátorítás, illetve az iflet az, amit most itt tapasztalhatunk, megélhetünk, és erre valóban időnk van időről időre egy jó főnöktől, különösen akkor, hogyha attól a személyt jön ez a bátorítás, aki bemutatta, hogy mennyire közelről ismeri ennek a bizottságnak a belső életét, a tevékenységét. Második megjegyzésem három tényező összekapcsolását jelenti. Először Schulz elnök úr az Európai Unió bővítése és az emberi jogi lehetős terület. Én a Nyugat-Balkáról származom, és tudom, eh, hogy a eh, külföldi utazásait nagyon nehéz eh, megtervezni, de hogyha a nyugat-balkáni országokra tudna némi időt szorítani, az nagyon jó lenne, ismeri a helyzetet. Azt gondolom, hogy pozitív módon járulna hozzá a <clears throat> bővülési folyamathoz annak a térségnek az összefüggésében, azok az országok ezt megérdemlik, és ezt a gesztust meg kell tennünk azért, hogy így fokozzuk az Európai Unió megbízhatóságát, és az emberi jogi kérdés az egyik kulcsfontosságú a bővülés folyamatában. Köszönöm szépen, Kokán úr, köszönöm szépen. Most Anna Komesz és Óbiusz úr a szocialistáktól. Anna, tessék. President. Elnök úr, nagy öröm, hogy itt van körünkben Hát ezek nehéz idők az emberi jogok területén, az emberi jogok védelmezői területén, a kormányokkal összefüggésben elmondanám, hogy aggályokkal figyeljük azt, hogy mi történik Törökországban, de nagy reményeink vannak, ami Brazíliában történik azzal kapcsolatban, ahol Bilba elnök azt mondta, hogy az emberek tulajdonképpen hát demonstrálnak, tüntetnek, és azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a népi felkelésre hogyan válaszol az elnök, és ez nagyon fontos hogyha a pénzt eh, nem a futballra és a cirkuszra akarják költetni, hanem az oktatásra. Tehát ilyen területen nagyon fontos, hogy lépjen az Európai eh, Parlament. Valóban ember életeket mentünk meg. És eh, a sürgőségi eljárások segítségével kell ezt tennünk. Azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy vegye figyelembe és segítsen nekünk az, időt, az időzítést, illetve a plenáris ülésen, mert nagyon fontos ennek az eljárásnak a megbízható és szavahihető volta, és hogyha nagyon kevesen vesznek rajta részt, akkor hát ez kockán forog. A kérdém sem pedig Etiópiára vonatkozik, ez az Európai Uniós támogatások jelentős haszonélvezője a közelmúltban a miniszterelnök, az új miniszterelnök és szerepet ezzel kapcsolatban két svéd újságírót a börtönbe szabadon bocsátottak, de ugyanakkor több ezer etióban börtönben, például újságírók is, etióp újságírókból, és nem hallottam erről semmi újdonságot. Biztos vagyok afelől, hogy ezt a kérdést fölvetette, és szereti megkérdezni, hogy mit erről, és nagyon örülök, hogy holnap a szülővárosomba érkezik, megkapja a város kulcsait, megérdemli, mert nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy a válságban hogyan tipporták lábbal az emberi jogokat. Én nem leszek ott, mert Marokkóba és és Szabszárában megyek egy küldetésre, és Olgusz úr következik. Presidente, a mí me gustaría que fuera usted muy poco diplomático en un tema. Köszönöm. Én most arra kérném, hogy ne legyen diplomatikus. Ön korábban is azt mondta, hogy nem túl diplomatikus. Ugyanakkor a, egy másik témában, amiről kérdezni fogom, pedig legyen diplomatikus. Beszéljünk először a halálbüntetésről. Én életem során sok évet azzal töltöttem, hogy a szomszédaimat, szomszédaimmal beszélgetek, akiknek rokonait Frankó végeztette ki. Akkor is mondtam, most is mondom, hogy eh, az én generációmnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy ezt a barbár büntetést, eh, büntetési formát eh, az Európai Unióból száműzzük. A világországainak kétharmadában már vagy megszüntették ezt a büntetési formát, vagy pedig moratórium van. Ugyanakkor vannak még az utolsó barbárok, ahogy Spinoza mondta, vannak országok, ahol, ahol létezik a halálbüntetés. Én azt remélem, hogy rövid időn belül mindenki úgy fogja gondolni, hogy a halálbüntetés az legalább annyira elfogadhatatlan dolog, mint amilyen a rabszolgaság. Ugye ezt a döntést 150 éve hozták meg a rabszolgaságról annak idején. A másik témával kapcsolatban diplomatikus választ kérek, de nem gyenge választ. Itt most az Európai Parlament és a török hatóságok viszonyára gondolok. Az Európai Parlament egy misszióját, hát én azt remélem nem törölték, hanem csak elhalasztották. Én azt gondolom, hogy a párbeszédünk megszakítása káros dolog lenne, jelenlegi török események vagy kockázatot jelentenek, vagy egy csodálatos lehetőséget. Nyilván nagyon diplomatikusan kell fogalmazni és eljárni. Annak érdekében, hogy a dolgok kimenetele pozitív legyen, egy érettebb, szilárdabb demokrácia felé induljon el Törökország, amely az Európai Unió barátja marad. Kedves kollégák, kevés az időn, kérem röviden fogalmazok, Weigel úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy elmagyarázta azt az ügyet, illetve az ön fellépését abban az ügyben, amelyben én is érintett voltam. Csak egy dolog, mi nyilvános és gyorsabb reakciót szerettünk volna. Nem annyira Eston asszony irodájából, de hát spondja rá. Én most a befagyott konfliktusok által érintett emberek sorsáról kérdeznék. Nagyon gyakran látom azt, hogy a parlament nem köti össze az akut nemzetközi problémák kezelését, illetve az abból fakadó problémákat azokkal a mindennapi emberi tragédiákkal, amelyek ott történnek. Európában számos ilyen befagyott konfliktus van, amely bármikor melegháborúvá vagy forró háborúvá válhat. Palesztinára gondolok, eh, Nagorno-Karabakra, vagy akár Nyugat-Szaharára, de van még Európa, Európa környékén eh, néhány más ilyen válság is. Eh, a plenárison a múlt héten a külügyi szolgálatról szóló vitában az is elhangzott, hogy a külügyi szolgálat szerepet játszhatna egy eh, ilyen, eh, az ilyen konfliktusok feloldásában. Eh, ezzel kapcsolatban kiderült, hogy megvannak a korlátaink. Szerintem hatékonyabbá kell tennünk a, a külügyi szolgálatunkat, növelnünk kell a befolyásunkat, illetve a lehetőségeinket ki kell terjesztenünk. Talán gyakrabban fel kellene használnunk eh, a nagy európai államférfiak ismertségét és tudását arra, hogy megoldják ezeket a problémákat. Az amerikaiak ebben példamutatóak, néha tényleg komoly sikereket érnek el így hozzájárulhatnánk eh, a befagyott konfliktusok eh, rendezéséhez, mielőtt azok újra felforrosodnak. Köszönöm, de Makis úr következik zöldek részéről. Ehm, ik zou eigenlijk heel graag willen aansluiten op de vragen en opmerkingen van... Akkor szeretnék csatlakozni a megjegyzésekhez, amelyeket a kollégáim előttem is már elmondtak, mert pedig a sürgősségi kérdésekkel kapcsolatban. És ezt eh, tényleg szerettem volna itt elmondani, hiszen az ilyen sürgősségi eh, eszköz egy rendkívül jó eszköz arra, amikor az Európai Parlament többet akar elérni az emberi jogok számára, és ez bárhol bevethető a világon mindenütt, hiszen a bizottságunk szívesen használja ezt az eszközt a munkája során, viszont a konzekvenciákat és a szavahihetőséget is fent szeretné tartani. És vannak esetek, amikor a sürgősségi eszköz, eszközel kicsit visszaélnek, ugyanis néhol vannak jobb időpontok is arra, hogy bizonyos kérdéseket lekezeljünk. Például lehet azt is mondani, hogy mondjuk a sürgősségi ügyeket mondjuk csütörtökön fogjuk, mondjuk az azerbajdzsáni ügyet például a legutolsó plenáris héten, például a sajtóban visszakerült az, hogy teljesen szavahihetetlen volt, mert hogy csak egy páran szavaztak amellett, hogy ezt sürgősségi ügyként kezeljük. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a rezolúciós kéréseinknek hát nagyon fontos utólag is figyelemmel kísérni, hogy mi történt a továbbiakban. Igen, mondja az elnök asszony, hogy ha röviden teszik fel a kérdéseiket, akkor még mások is azért röviden szólha, szóljanak hozzá, és ezért a most Cashman úr, Andrikina asszony és Cooper úr is még hozzászólhat. Very brief. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Szeretném elmondani, hogy egy LBGT szervezetet, mint külföldi ügynököt ismertek el, ítéltek el Szentpétervár egy bíróságán, és 12 ezer euróra bírságolták. Az emberi jogokról beszéltünk Európában és Európán kívül. Szeretném azt kérni, hogy a közös eh, parlamenti közgyűlésre, amely ma ül össze, eh, gyakoroljon eh, nyomást. 38 országból vannak itt, és azt kérem, hogy a nyomás alapján tűnjön el. Én litvánul fogok beszélni. Klausimams, kai jūs šiandien kalbėjote apie tai, kad pat Először is nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy érzékenységgel kezeli az emberjogi kérdéseket, és hiszen tudom, hogy ön is az albizottságunk tagja volt, és éppen ezért még arra is emlékszem, hogy hogyan fordultam annak idején önhöz, amikor a kubai disszidensekkel, vagy a keleti partnerséggel kapcsolatos kérdésekben lépnünk kellett, és én tudom, hogy öntől mindig nagyon gyors válaszokat kaptunk, és ezért külön Köszönöm önnek ezt a segítséget. A kérdésem az az emberjogi külön megbízott kérdését Mabrides urat illeti, akit egy éve kineveztünk, a parlament mellette szavazott, és ez alatt az egy év alatt azért már tanulságokat is le tudtunk holni ezzel kapcsolatban. A célunk ugyanis az volt, hogy hogy jobban megjelenhessen a személy, maga a funkció a nyilvánosság előtt, tehát nagyobb súlyt kapjon, és tudom, hogy milyen ö, lelkes volt ez a személy, tudom, hogy milyen sok NGO-val is találkozott, ö, és ö, a parlamenten belül is ö, a viták során ö, a magas rangú képviselő mellett ül, és szinte alig jut szóhoz, és tudjuk, hogy nagyon sokat tett az egy év alatt, de azért ő neki ügyelni kellene arra, hogy több jogot kapjon a plenáris ülések alatt, tehát jobban hozzászólhasson, mert vannak kereskedelmi biztosok, fejlődési biztosok, stb. Tehát ők mindig szóhoz jutnak, de én azt gondolom, hogy vannak bizonyos kérdések, amikor a mi megbizottunknak kellene több lehetőséget kapni arra, hogy szóhoz juthasson, és ez azt hiszem, hogy nagyon is megfontolandó lenne. Köszönöm. Kopasszony, mondja az elnök asszony. Köszönöm, nagy örömmel üdvözöljük itt Önt, elnök úr. A kettős mércékről elmondott dolgok nagyon tetszenek nekem, figyeljünk oda, hogy milyen emberi jogi jogsértések történnek az Európai Unión belül. Én üdvözlöm azt a nyilatkozatot, amit ön a görög állami rádió televízió bezárása kapcsán mondott ez a demokráciát veszélyezteti Görögországban, ez egy példanélküli döntés volt. Konzultáció nélkül a kormány úgy döntött, hogy bezárja az állami tévét és rádiót. Egyik pillanatról másikra elsötétült a tévé képernyője. A kormány a miniszterelnök koalíciós partnereivel sem beszélte meg a kérdést. Mint ahogy tudjuk, átszervezésre szükség volt természetesen, mint ahogy több más állami intézménynek is szüksége van Görögországban átszervezésre, de nem lehet egyszerűen csak úgy megszüntetni állami rádió és tévéadókat. Most a három koalíciós párt ma az Görögországban, amelynek akár egy új választás, egy előre hozott választás is lehetne az eredménye. Ez pedig egy nagy kaland lenne, újabb nagy kaland lenne Görögország számára. Köszönöm még egyszer az ön nyilatkozatát, nagyon világosan nyilatkozott egy olyan esetben, amikor ilyen dolgok az Európai Unión belül történtek. Köszönjük, Kopa úr! asszony, és akkor most az elnök úr következik. Csip, an, um... Most uh, Csip úr kérdésével kezdtem el, és Nemetsmáker úr megjegyzéseit és uh, részben Gomez asszony által elmondottakat pedig a a sürgősségekkel kapcsolatban azért magammal viszem, és azért ki fogok erre is térni. Azt gondolom, hogy és legalábbis a magam nevében elmondhatom, hogy legalább 19 éve vagyok része az Európai Parlamentnek, harcolok a más helyeken is, ahol dolgozom, mindig a sürgőségi eszközért. És ez volt az egyik, az egyik legelső cselekedetem itt a parlamenten belül, amikor azt mondtam, hogy korábban tehát amikor még nem választottak meg, akkor péntek reggelente zajlottak Strasbourgban a sürgősségi ügyek tárgyalása, és annak idején még az Európai Parlament még péntekekig dolgozott, ez ma már nem így van, és tudjuk, hogy ez péntek reggelente volt mindig, terítéken, és ez nem volt rossz, először is azért, mert szinte semmi más nem szerepelt olyankor már napirenden, másrészt pedig a, igazából a szerkesztőségek pedig délelőtt még nyitva voltak és ezért is, hogyha csütörtök délután egy sürgősséggel élt az ember, akkor tudjuk, hogy már szerkesztőségi zárás van olyankor, mire eljut a szerkesztőségekbe, és emiatt nem kerül be a médiákba, és ezért én ezt jobbnak tartottam a pénteki megtárgyalás, bekerültünk a médiába, és ráadásul egyedi kérdésként eh, kezeltük. Szoboda úr azt mondta, hogy eh, csütörtök délelőtt kerüljön erre sor, hát minden mást, ami csütörtök délelőtt volt, azt máshova kellett elhelyeznünk, Mindenesetre az határidő, meg rend tervezés mélységeivel most nem szeretnék itt belemenni az Európai Parlamentnél, de mindenesetre azt hadd mondjam el, kedves kollégák, hogy mi egy olyan parlament vagyunk, aminek az az elve, hogy egyre több feladatot vállalunk magára és magunkra, és egyre kevesebb ülésezési idő alatt tesszük ezt. Tehát az, az ülésezési időnket állandóan csökkentjük, ugyanakkor a feladataköreinket meg állandóan növeljük. Tehát emiatt Svoboda úr javaslat, ami nagyon intelligens javaslat, hogy ebbe a kalapba bele kell, hogy vegyük ezt is, mégpedig egyszerűen nézzünk szembe a dolgokkal, túl kevés az időnk, de ezzel kapcsolatban a véleményem világos és ismert. Mindenesetre a sürgősségekkel kapcsolatban hadd mondjak még el valamit. Az sürgősségi ügyeként kezelés, ez az Európai Parlamentnek egy fontos eszköze, az eszköztárban, hiszen a diktatorai a világnak, hát vagy figyelembe veszik ezt a sürgősségi ügyet, teljesen mindegy, hogy 50 képviselő szavazott, vagy csak 5 erről. Most, hogy hányan voltak jelen, ha elfogadtuk, elfogadtuk. És egyébként nyilván nagyon klassz dolog az, amikor sok kolléga ott van, és egy állásfoglalás elfogad, de e, néha egész egyszerűen egy ilyen sürgősségnél eleve az a lényeg, hogy egyáltalán elfogadtuk. És ezért kérem, hogy, eng, hogy gondoljanak vissza Mazuki államelnök e, tunéziai államelnök esetére, amikor egy beszédében azt mondta, hogy ő 25 éve Strasbourgban dolgoztam orvosként, és ezt az épületet, amit mindig, amiben most itt beszédet tartok önökhöz, már a praxisomból láthattam annak idején, ahogy épült, és már akkor tudtam, hogy itt ebben az épületben Benalinak nem lesz hatalma. Ebben az épületben olyan rezolúciókat fognak elfogadni, amiben a diktátorokat ki fogják pelengérezni. És számára mindegy volt, hogy 500 szavazatot adtak le erre, vagy 50 szavazatot. Neki az volt a lényeg, hogy a diktátorok ott a vádlottak padján fognak ülni, és ezért is a sürgősségi ügyek azok egy olyan eszközt jelentenek, amik a világon sok ember számára jelentenek lehetőséget, és gyakorlatilag ki, tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy alapvető módon kell az első beszédemet is például egy sürgősségi esetben tarthattam, amikor ő Tibetben túszul ejtett apácáról beszéltem. Ez volt akkoriban az én beszédem, első beszédem az Európai Parlamentben, ez egy sürgősségi ügy volt, és én olyan lelkesen mondtam a saját magam, és meghatottam a saját beszédemtől, mert hiszen halálra ítélték, és utána biztos e, elmondta, aki jelen volt, hogy ezek a hölgyek már rég szabadlábon vannak, de tehát gyakorlatilag nem valami túl alaposan előkészített sürgősségi eset volt ez az egész, de hát tehát mindesetre óvatosnak kellett már akkor is lennünk, én már mindennel találkoztam ilyen ügyekben, de azért ennek ellenére ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz marad a kezünkben, és ezért én minden esetre védem a fenntartásukat. A corporate social responsibility témája az pedig egy olyan témakör, amiben mélyebben is szeretnék belemenni. Az elmúlt hónapok során volt egy esetem, amit gyakran idézek a beszédeimben. Nem tudom, hogy hány ingünk vagy pólóingünk van itt most akár ebben a helységben, amit olyan nők vartak 12 órás munkanap alatt, akiknek sok gyerekük van, és egy dollárt keresnek ez alatt a 12 óra alatt, és ők varják azt az inget vagy pólót, amit itt most mi viselünk, és hogyha eh, elkezd égni a gyár, akkor nincsen vészkiárat, akkor nem tudnak kijönni, és ott elégnek. Valószínűleg mi is ilyen ruhá darabokba vagyunk öltözve, amiket ilyen asszonyok és ilyen helyeken gyártanak, tehát ennyi a corporate social responsibility-vel kapcsolatos hozzászólásom, hogyha mi az Európai Unióban vannak olyan vállalatok, akik ilyen gyárakkal dolgoztatnak, akkor ez a mi felelősségünk, hogy felszólaljunk ez ellen, de a nemzetközi kereskedelmi politika terén is hallatni kell a hangunkat, itt most megint a kondicionalitás témájához jutottunk vissza, tehát nagyon fontos, hogy a lehetőségeinket használjuk ki arra, hogy az ilyen területeken is javíthassuk a helyzetet. Én a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban, Kukán úr, nagyon is figyelembe kísérem a dolgokat. A görög elnökség alatt azt gondolom, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy visszatérünk erre a témára, hiszen a görög elnökség már tudatta velünk, hogy ők vissza akarnak térni a Nyugat-Balkán témájára, a bővítési folyamatra, ezt továbbra is az érdeklődés középpontjába akarják tartani, és ezért higgyék el nekem, hogy én is nagyon is szemmel fogom tartani, hiszen Horvátország csak csatlakozásával az Európai Unióval nem érhetjük be, hanem nagyon fontos, hogy a Nyugat-Balkán továbbra is fókuszban kell tartanunk majd. És gyakorlatilag eh, Tinkhana úr, eh, Gomez úr, nagyon köszönöm a szavait, én nagyon örülök annak, hogy a kulcsokat Lisszabonban megkaphatom. Nem is tudom, hogy Lisszabon városa tudja, hogy mit tesz, amikor átadja nekem a kulcsokat. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy nekem ítélték a város kulcsait. Az etióp miniszterelnökről találkoztam vele, és tudom azt, hogy a parlamenti képviselők el fognak menni Etiópiába az előre látható jövőben, és akkor felvetjük ennek a delegációnak a látogatása során ezt a kérdést. Bizonyos aggályokkal szemléljük azt, ami Etiópiában történik, és nagyon kényes kérdéseket vetettem fel a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésem során. Ez volt az egyik nem túl diplomatikus része a véleménycserénknek de ami Etiópiát illeti, olyan helyzetben vagyunk, csak úgy, mint a többi más országgal, ahol is tárgyalnunk kell egyrészt, másrészt nagyon kényes kérdéseket, de ugyanakkor amennyire lehet, Hát meg kell tartanunk azt a helyzetet, amikor is hát ők válaszolnak ezekre a felvetett problémákra, és ahogy már erről szóltam, yeah. A halálbüntetés ügyében Törökországgal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a legelső aláírás, amit hivatalos köz dokumentum alá elhelyeztem, az a halálbüntetés ellen volt. Ugyanis ez nem csak egy barbár dolog szerintem, hanem államilag szankcionalizált gyilkosság. Én szerintem ez igenis gyilkosság, emberölés. Tehát azt gondolom, hogy igenis okot ad arra, hogy politikailag harcoljunk ellene, ameddig élek, amíg a szívem ver, addig én ez ellen az emberi létezésnek, ez ellen a szörnyűsége ellen én a szokott nem diplomatikus módomon nyilván harcolni fogok és ezért harcolni fogunk az ellen, hogy ö, csökkenjen azon államok száma, amelyek még ö, élnek ezzel az eszközzel, és rá kell mutatnunk arra, hogy nem csak az Egyesült Államok az, aki ezzel él, hanem még Japán is például, aki ismét elkezdett halálbüntetéseket végrehajtani, és ez azt gondolom, hogy azért Japánról eléggé nagy hallgatás leple burkolózik, és ez engem teljesen meglep néha, hogy milyen kevéssé van ez az érdeklődés középpontjába a közvélemény előtt. Egyébként pedig Lochpiller asszony véleményét osztom, hogy láttuk azt, hogy Törökországban van egy nagyon élénk és agilis civil társadalom, ami a nyugati értékek mellett érzi magát elkötelezve, és amely talált egy olyan utat, ami a szekuláris érték közösségbe vezet. Tehát nem szabad, hogy a hátba támadjuk őket, és éppen ezért a kapcsolatokat nem szabad megszakítanunk Törökországgal, hanem pontosan, hogy támogatni kell őket. Tehát Erdogán úr nem maga a Törökország. Erdogán ez a török kormánynak a feje. De én azt hiszem, hogy ez egy rettentő nagy különbség. Ez egy demokratikusan legitimált kormány, de ő azért nem egyedül reprezentál Törökországot, és a az állam én vagyok, ez az igény, ezt már ugye tudjuk létászé mua, ezt már valamikor Franciaországba találta ki valaki, és lépett föl ezzel az igényel, de én nem gondolom, hogy nekünk kellene ezt a dolgot engedélyeznünk. A Nyugat-Szaharával kapcsolatban én azt hiszem, hogy még propagálni fogom azt, amit tettem eddig, és azt gondolom, hogy ezt a propagandát nem azért tettem, mert hogy én egy sajtóközleménnyel akartam élni, hanem mert azt gondoltam, hogy konkrétan tennem kellett volna valamit a sajtóközlemény ellen, de a ezek a befagyott konfliktusokkal kapcsolatban valóban igazat adok önnek, hogy nagyon is alaposan el, leírja azt, amit én is gondolok, és azt hiszem egyetértünk abban, hogy pont az ilyen befagyott konfliktusoknál mindig ott vagyunk már a határán egy lehetőség szerinti háborús összetűzésnek. Tehát emiatt is nagyon fontos a nagy érzékenységgel kezelése a kérdéseknek. Kesmen úrnak Mielőtt felvetette ezt a kérdést, Alexander elmondta, hogy Szentpéterváron mi a helyzet, és majd azonnal fel fogom vetni ezt az ügyet, és megnézzük, hogy konkrétan mit tudunk tenni ebben az ügyben. Bizonyos értelemben hát meg voltam lepve, mert a G8-ak találkozóján Putyin elnök azt a benyomást keltette, hogy készen állnak arra, hogy a feszültséget egy kicsit csökkentsék. Egy kicsit meglepett, ami pedig Lambrönides úr szerepét illeti. Azt hiszem, hogy több lehetőséget adok neki. Ő nem biztos, hanem külön megbízott. Azt gondolom, hogy az üzenetet vettem, de nem a mi kezünkben van ez a helyzet. Át fogom adni az üzenetet a Eston asszonynak. Ami pedig a görög televízió és rádió kérdését illeti, köszönöm szépen a bókot és mindent, amit mondott. Az ombudsman kérdés, azt hiszem, hogy a, erről a e, hálózatról már tud, amit említett. Az összes kérdést nagyon szépen köszönöm. És köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam önökhöz. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretném elmondani, hogy óriási volt, hogy itt maradhatott egy kicsit tovább. Én is nagyon odafigyeltem arra, ami elhangzott, és csak két megjegyzésem lenne. Természetesen mindent elkövetünk, amit tudunk, annak érdekében, hogy interdisziplináris módon működjünk. Most átérek német. Szia, Filé! Tehát fontos az interdisziplináris munka, és tehát nagyon sok bizottság foglalkozik egyszerre kérdésekkel. Az Intával, a kereskedelmi bizottsággal a legnehezebb ez a dolog. Ma reggel például volt a bővítéssel kapcsolatos vitánk, a következő fél év során is igyekezni fogunk velük tárgyalni, de itt házon belül teljesen eltérő a véleményünk, mert ő azt gondolja, ez a bizottság, hogy a külpolitika és a kereskedelem nem tartozik egy kalap alá. Tehát ez még egy eléggé kemény köves út van előttünk. Igen, mondja az elnök úr, hogy akkor én beszélni fogok a kereskedelmi bizottság elnökével erről a dologról. Nagyszerű. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Akkor még egy dolog, hogy a Willy Brandt keleti politikája, a, tehát gyakorlatilag a közeledés politikája a fejlődés érdekében itt említése kerül, de akkor a kérdés az az, hogy Fehér Oroszország politikájával kapcsolatban milyen lehetőségeink vannak, és éppen ezért gondolom, hogy a Putinnal folytatott eszmecseréje jól rámutatott arra, hogy a kommunikációnak meg kell maradnia, de mégis nagyon is mérhető és kemény követeléseket kell támasztani, mert hogyha nem, akkor nem lesz, köve, tehát akkor nem lesz közeledés, hogyha ezt nem teszük meg. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy eljött. Én is örülök, mondja a felnök úr. Uh, Kollégák, uh, megkérném, hogy folytassuk, hogyha lehet. Nem, még várnunk kell egy kicsit, az elnök. Okay, now we have come to... Nos, akkor eljutottunk ahhoz a napirendi pontunkhoz, amikor és Robert uh, King nagykövet úrral folytatunk eszmecserét. Ő észak-koreai emberi jogi kérdéseknek a külön megbizotja. Köszönöm szépen, nagykövet úr, hogy már második alkalommal itt van körünkben, és a helyzetről beszélünk, észak-koreai helyzetről, az emberi jogi vetületét tekintjük azt át, és az egyik kollega a befogyott konfliktusokat említette az elnök úrnak az imént. Ez a koreai félszigetre is vonatkozik, mert ez egy másik olyan helyzet vagy terület, ahol nem túlságosan sok minden van mozgásban. A múlt alkalommal beszéltünk arról, amilyen válaszokat adott, és talán a szakértők felvetették, hogy az új vezetés kapcsolatban újdonságok tapasztalhatók-e majd, de akkor még minden nagyon friss volt, és nem tudtunk semmit válaszolni, talán ma többet megtudunk. A novemberben, 2009-ben nevezték ki külön megbízottá észak-koreai emberjogi kérdéseket tekintve, és azt hiszem, hogy már több évre visszatekinthet így a fejleményeket illetően az Európai Unió erőteljesen odafigyel arra, hogy mi történik Észak-Koreában, amikor vitatja, tárgyalja a helyzetet, és az emberi jogi tanácsban, az ENSZ-ben határozatokat próbál kialakítani és tulajdonképpen az elmúlt évben ez volt az egyik elsőbséget élvező kérdés az Európai Unióban. Ebben az évben az Európai Emberi Jogi Tanács az emberi jogi sértések kivizsgálására nevezett ki egy bizottságot. Júliusban kezdi ez a bizottság a munkáját, a feltáró munkáját, és azt gondolom, hogy a figyelmünket megérdemli. A kollégám most tájékoztatott engem az imént, hogy a parlamenttől a delegációk a koreai félszigettel kapcsolatban Észak-Koreába július végén kíván ellátogatni, tehát azokat a kollégákat is látom, akik valamilyen érdeklődést mutatnak majd az iránt, hogy mit mond ön. E, King, nagykövet úr, megadom a szót. E, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy szólhatok az Emberi Jogi Albizottság tagjainak és elmondhatom, hogy jelen pillanatban az emberi jogok helyzete milyen Észak-Koreában. Az emberi jogi helyzet Észak-Koreában eh, hát továbbra is sajnálatos marad. Az elmúlt négy évben a világ közössége fokozottan eh, odafigyelt arra, hogy milyen feltételek között élnek az észak-koreai emberek. Eh, Penyangra egyre több nyomást próbáltunk gyakorolni, Különösen köszönetet mondok az Európai Uniónak a nagyon pozitív szerepért, melyet játszott az ENSZ közgyűlésen, illetve az ENSZ emberi jogi tanácsában, amikor is az éves határozatok érdekében támogatást próbált megszervezni. Ez nagyon fontos Észak-Koreával kapcsolatban. Az Egyesült Államok nagyon-nagyon hálás az Európai Uniónak azért, hogy ilyen pozitív szerepet vét. Az elmúlt néhány hétben láttuk azt, hogy Észak-Korea provokációnak egy másik periódusát hagyta maga mögött, és hát most viszont azt javasolták ennek a hétnek az elején, hogy legyenek a DPR tárgyalások az Egyesült Államokkal, illetve Japánnal és Pekingbe egy külön megbizottat küldtek hogy a dél-koreai kormányjal tárgyanak, és munkaszintű megbeszéléseket folytattak már, megtárgyalták a lehetőségét a miniszteri szintű találkozónak a készöni, keszöni ipari komplexus és más projektok esetében, és ugyanakkor hát ezt elhalasztották, ezt a tárgyalási fordulót, de az északi ford, tehát az észak-koreaiak tekintetében mégis hát előre haladásnak tekinthető, hogy hogy erre jutottak. Néhány héttel ezelőttig az Egyesült Államok területe ellen, illetve a koreai köztársaság ellen fenyegetőztek nukleáris támadásokkal, alapanyagi nukleáris erőmű, illetve a készuni ipari komplexum helyzetével kapcsolatban, és a lehető legprovokatívabb és hát veszélyesebb lépéseket tették február 12-én a legutóbbi nukleáris tesztre került sor. Észak-Korea a nemzetközi köteles kötelezettség vállalásait nem tartotta tiszteletben, és a retorikát fokozta, és így Észak-Korea veszélyes és destabilizáló fellépés ellen az Egyesült Államok megpróbált fellépni. 80 ország bírálta az Észak-Korea által végrehajtott atomkísérleteket. A világ nagyon odafigyel azokra a fenyegetésekre, amelyeket Észak-Korea hangoztat a regionális és, és egyes kontinensekre kiterjedő veszélyekkel kapcsolatban, és hát ezek nagyon veszélyesek az emberi jogi területen. Egyre türelmetlenebb a nemzetközi közvélemény, az három legutóbbi határozatot fogadta el konszenzussal az ENSZ a DPR ügyel kapcsolatban. Kim Jong vezetése alatt nem igazán voltak változások. Először azt ígért az észak-koreai embereknek, hogy jobb gazdasági jövőt élnek majd meg, de ugyanakkor inkább a stílusváltás volt rá jellemző, de nem a tartalomra, és hát a múltban gyökerezik az ország jövőképe, hosszú hatótávolságú és nukleáris rakétákkal kapcsolatban végeznek kísérleteket, és csak egy kis elit él luxusban, de a gyerekeknek, a tömegeknek nincsen hozzáférése az élelmiszerhez és a napi alapszükségletekhez. Az észak-koreai 24 millió ember túlnyomó többsége valóban hát szegénységben él legtöbben a főváros körül és ezt fogják meglátogatni a DPR, tehát az észak-koreai demokratikus köztársaság továbbra is folytatja saját magát elszegényítő politikáját, a demokratikus köztársaság gazdasága stagnál, és az infrastruktúrája elavult, háromból egy északori gyerek alul táplált. A rend, rezsim a politikai foglyok tekintetében és az embertelen körülmények között dolgoztatott foglyok tekintetében is élen jár 200-300 ezer ilyen ember él ezekben a táborokban, és Kim Jong el mondta hogy a 14-es táborból hogyan menekült meg életfogytiglan tartó büntetése elől. Én már ebben a bizottságban találkoztam ezzel a személlyel 2010-ben, amikor először tettem tanúságot ezen bizottság előtt, amikor elmondta senor a történetét, valóban emberi arcot festett az embertelenségekről Észak-Koreában. Továbbra is fontos az amerikai külpolitika fontos összetevője a viszonylat Észak-Kóriával kapcsolatban, és nem láttuk azt, hogy javulnának a feltételek. A nemzetközi közösség erőteljes lépéseket említette például a bizottság létrehozását, a feltáró bizottság létrehozását, és várjuk már azt, hogy ez a feltáró bizottság hát valóban feltárja ezeket az erőszakos cselekményeket, az európai közösség Japánban hozta létre az első ilyen bizottságot, és tulajdonképpen ezt a határozatot együttesen támogattuk. Michael Kirby Ausztráliából, mint elnök, és Zinja Prezerko Szerbiából fognak csatlakozni Dászhoz a külön jelentéstevőhöz. Tovább folytatjuk a bizottság munkájának támogatását, és reméljük, hogy bemutatja majd 2014 márciusában az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága előtt munkának eredményét, amikor az ember jogokról beszélünk, illetve Észak-Koreában az uralkodó feltételekről. Két dologról vagyok meggyőződve. Először is felelősségét fenn kell tartanunk az észak-koreai vezetésnek azért, hogy lábbal tiporja az emberi jogokat, és ugyanakkor a feltáró bizottság szerepét támogatni kell, és a konszenzus határozat elfogadását e tekintve. De másodszor azért is dolgozunk kell, hogy az információ korlátokat eltüntessük, és jobban ráirányítsuk a figyelmet a kívül álló világra az észak-koreai emberek körében, tehát jobban meg tudjanak felelni a koreai félszigeten a különböző humanitárius kihívásoknak. Az egyik legzártabb társadalom ezen a bolygón. Láttuk, hogy annak ellenére, hogy a kormány különböző megszólító intézkedéseket tesz, ez változni kezd. Tehát még mindig van Hát, rádiók, amely meghallgathatják a különböző rádióállomásokat. Ugyanakkor a Észak-Koreából elmenekülők 20-30 százaléka elmondta, hogy külföldi rádiók adásait hallgatja, és néhány észak-koreai legalábbis így képes arra, hogy a külvilágról értesül a DVD külföldi országokból, különösen Dél-Koreából eh, az interjú voltak több mint fele, mondta el, hogy látott eh, külföldi DVD-ket, és még nagyobb számban számoltak be erről. Több mint két millió mobiltelefon működik Észak-Koreában, és ennek a száma tovább nő azt gondolom, hogy most már eh, hát elkezdünk látni bizonyos változásokat, és bizonyos megszorítások érvényesülnek majd a rendszerre, a rezsimre, az uralkodó rezsimre nézve ennek eredményeképpen az Európai Parlament és az Európai Unió ezen erőfeszítésekhez nagyon fontos módon tud hozzárulni, hogy az észak-koreaiak számára eh, hozzáférhetővé tegye a külvilág híreit és a nemzetközi normákat, és eh, üdvözlöm a delegáció látogatását, ami a parlamenttől a jövő hónapban indul majd útjára. Hét tagállama az Európai Uniónak rendelkezik nagykövetsége Fenyánban, csak nem minden EU tagállam fenntart diplomáciai kapcsolatokat a koreai köztársasággal és Európa demokratikus köztársasággal, és így az észak-koreaiakkal rendszeres kapcsolatban vannak, és információról, a jogállamiság kérdéseiről tájékoztatnak. A Szaharov díj nagyon fontos szerepet játszik, és az emberi jogok tekintetében felhívja a figyelmet az egész világon. És Észak-Korea is gondolni kell itt a parlamentben, hogyha arra gondolnak, hogy hát kit lehetne díjazni. Az Egyesült Államok már hosszú ideje elmondta, hogy hajlandó arra, hogy javítsa kapcsolatait, hogyha Észak-Korea megfelel a nemzetközi normáknak, de ugyanakkor az elmúlt néhány évben ezt nem tapasztalhattuk. Elnök, Obama elnök novemberi beszédében Burmában teljesen világosan elmondta, különösen Észak-Koreáról szólva, hogy a béke útját válasszák, és az előrehaladás útját, és hagyják el az atomfegyveréket, hogyha ezt teszik, akkor majd segítő kezet kapnak az Egyesült Államoknak az elmúlt héten Washingtonban Pak elnökkel, Obama elnök sajtótájékoztatót tartott, visszatért ehhez a témához, idézek, az olyan országokat vegyék figyelemben, mint Burma, amely a reformjával több gazdasági beruházást és diplomáciai kapcsolatot építhet ki most a világgal, tehát itt a konkrét lépések fontosak, amelyekkel a nemzetközi eh, közösség foglalkozik a nukleáris program, illetve az emberi jogok megsértése tekintetben. Észak-Koreának van világos választási lehetőségi, vagy az atom eh, képesség leszerelése és a béke eh, lehetősége a világ többi országával, belétve az Egyesült Államokat és a kapcsolatok kiépítése, és az állampolgárok etetése, oktatása, ahelyett, hogy a nukleáris fegyvereket és rakétaképességét fejleszti. Reméljük nagyon, hogy Fenyang jó választ, jó utat választ a regionális béke és fejlődés biztonság érdekében és az észak-koreai nép érdekében. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és nagyon köszönöm King nagykövet ezt a nyilatkozatot. Köszönöm nagykövet úr, hogy eljött, és köszönöm a kezdeményezéseket. Most pedig megadom a szót a kép képviselőknek, majd eh, a külügyi szolgálatnak is szót adok. Martin úr az első. Ugye ön a delegációval utazik Észak-Koreába. Igen, három hét múlva, négy hét múlva indulok eh, Észak-Koreába, nem tudom pontosan. Én a párbeszédről eh, kérdeznék, és azt megértem, hogy most éppen nincsen párbeszéd, de a kérdés az az, hogy van-e változás, vagy nincs a megközelítésben. Önök hajlandóak kétoldalú tárgyalásokra Észak-Koreával? Történelmileg mindig a hatoldalú megoldásokat szerették, preferálták, nem pedig a kétoldalút Amerika és Észak-Korea között. Van-e valami nüansznyi változás ezen a területen? A, a a hatoldalú azért fontos nyilván, mert Kína egy rendkívül fontos játékos ebben a folyamatban. Én nem vagyok szakértője ennek a témának, de én magam is úgy látom, hogy eh, Kína egyre eh, elkeseredettebb, eh, egyre frusztráltabb Észak-Korea miatt már nem is nagyon védelmezik Észak-Koreát, ugyanakkor továbbra is visszaküldik a menekülteket Észak-Koreába. Ezt erről volt valami fajta beszélgetése a kínaiakkal, hogy ne küldjék vissza az észak-koreakat Észak-Koreába Ön beszélt arról is, hogy nagy az éhínség, sokan éheznek Észak-Koreában. Élelmiszersegélyekre kérdeznék rá, hol állunk, hogy állunk, és a kormányzati csatornák ugye le vannak zárva, milyen más módon lehet ezt eljuttatni oda. A harmadik kérdésem, tudom, hogy nehéz erről információt kapni, de Kisong bezárása komoly gazdasági veszteséget jelent eh, Észak-Korea számára. Eh, ugyanakkor nehéz megmondani, hogy ennek mégis mik a valós gazdasági eh, következményei. Nem tudom, várható-e, hogy ha másért nem is pénzügyi okokból esetleg újra kinyitják ezt a beruházási zónát. Anna Gomes következik. Köszönöm, nagykövet úr, hogy újra eljött hozzánk. Nagyon időszerű az ön látogatása, mert hamarosan indít az Európai Parlament egy delegációt Észak-Koreába. Davidhez csatlakozva én is a kínaiak észak korea kapcsolatos magatartására kérdeznék rá. Most csak játékot űznek? Valami fajta rossz zsarú, jó zsarú játszmát látunk? Vagy tényleg változik Kínának a hozzáállása Észak-Koreához? Hogyan lehet beférkőzni a vezetés gondolkodásába, agyába, hogy úgy tetszik, és nem csak az ifjú vezetőre gondolok, hanem azoknak a gondolkodására is, akik körülveszik. Mi hasznot húzhatnak egy konfrontációból? Miért került sor ilyen konfrontációra néhány hónappal ezelőtt, és mi veszi rá őket a, erre? Miért nem kezdenek inkább valami valós, igazi eh, dialógust? Köszönöm. Marcel eh, Royenne nek adom meg a szót, aki Észak-Korea, Dél-Korea, Japán, Ausztrália és Új-Zéland eh, ügyeivel foglalkozik az e, a külügyi szolgálat részéről. Nem tudom, hogy tudna válaszolni arra a kérdésre, ami korábban felmerült, hogy önök milyen módon tudnak hozzájárulni a vizsgálóbizottság működéséhez. Köszönöm, elnök asszony. Én valójában az észak-koreai ügyekkel foglalkozom, a többivel nem. King nagykövet úr mindent elmondott, amit el lehet mondani. Számunkra is aggasztó a az észak-koreai emberi jogi helyzet. Az észak-koreai politikánk középpontjában állnak az emberi jogi kérdések. Ráadásul ezeket mindig konkrét fellépésekkel akartuk párosítani, itt említeném az állásfoglalásokat. Az EU amióta ezeket az állásfoglalásokat támogatja, azóta vagyis 2003 óta Észak-Korea nem hajlandó emberi jogi párbeszédet folytatni az Európai Unióval. 2003 óta mindig is megkülönböztetjük a rezsimet az észak-koreai néptől, tehát az észak- észak-koreai néppel szolidáris az EU, és ennek tanúbizonyságát adta számos alkalommal. Megpróbáltunk segíteni a leg, legkiszolgáltatottabb népességcsoportokon, például a fogyatékkal élőkön, a szoptatós anyák, fogyatékkal élőkön, a szoptatás anyákon, a kisgyerekeken. És ami pedig a menekülteket illeti, június 5-én adtunk ki egy nyilatkozatot azzal a kilenc menekültel kapcsolatban, akiket Laosból küldtek vissza Kínán keresztül Észak-Koreába. Tudjuk, hogy ezeknek a nyilatkozatoknak van valami hatása, ráadásul megfelelő szinten a többi résztvevővel is, résztvevőnél is felvetettük ezt az ügyet. Mint ahogy a nagykövet úr is mondta, megpróbálunk egy ilyen kettős megközelítést alkalmazni. Egyrészt persze keményen fellépünk, és megpróbáljuk elérni azt, hogy megértsék, hogy amit ők tesznek, különösen az atomfegyver programjuk az elfogadhatatlan, és nem is fogjuk elfogadni soha, és adott esetben szankciókat kockáztatnak, másfelől pedig párbeszédben állunk velük. Hét EU tagállamnak van nagykövetsége Eh, Észak-Koreában eh, több más eh, több más tagállamunk tart fenn egyéb jellegű képviseletet, vannak ott Európai Uniós bejegyzésű nem kormányzati szervezetek, az észak-koreaiak időről időre eljönnek hozzánk, és mi akkor azt mondjuk nekik, hogy semmit nem fognak elérni addig, amíg az emberi jogok területén és más aggasztó aggodalomra okot adó területeken nem történik eh, előremozdulás. Azt gondolom, hogy ebben az Európai Parlament is eh, komoly szerepet játszhat, mert eh, időről időre állásfoglásokat ad ki, illetve küldöttségeket meneszt Észak-Koreába. A jelenlegi például egy nagyon érdekes időpontban történik, mert elviheti megint Észak-Koreába ezt az üzenetet annak idején, amikor Sénur itt járt, teltház előtt beszélt, és mi magunk is azt szeretnénk, hogyha, és ezt mondjuk minden partnerünknek, hogy figyeljenek oda ezekre a kérdésekre, ami az önkérdését illeti, hát ez a 64 ezer dolláros kérdés, hogy az amerikai tévéjáték, tévés quiz showban mutatták, vagy szokták mondani. Az Európai Unió volt az, amely ezt a vizsgáló bizottságot egyáltalán felvetette, mint ötletet. Fél éve korábban ez nem is volt lehetséges. Most legalább ez ténylegesen megvalósulhat, lehetségessé válik, és erről fogunk majd beszélni King nagykövet úrral az elkövetkezendő napokban. Most pedig King nagykövet úr kap szót. Thank you very much for the questions and the... Köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Martin úr felvetett néhány érdekes kérdést, amelyekre reagálnék. Rákérdezett arra, hogy vannak-e bilaterális megbeszélések eh, észak és az Egyesült Államok között. Eh, mi valóban a hatoldalú tárgyalásokat tartjuk eh, nagyon fontosnak. Sajnálatos módon a legutóbbi hatoldalú megbeszélésre öt évvel ezelőtt került sor. Mi továbbra is szorosan együttműködünk a hatoldalú fellépésben érdekelt többi országban. Éppen ma Washingtonban van egy háromoldalú megbeszélés eh, az Egyesült Államok, eh, Japán és eh, Dél-Korea képviselői között arról, hogy mit lehet tenni jelenleg. Emellett Kínával is folyamatos konzultációkat folytatunk. Ez az egyik legfontosabb téma például az új kínai elnök és Obama elnök közel közelmúltban megtartott csúcs találkozóján valójában a vacsora nagy részét Észak-Koreának szentelték. Tehát egy tágabb értelemben vett, egy szélesebb diplomáciai folyamatról van itt szó, amelyben részt vesznek a partnereink is. Vannak olyan kérdések, amiket meg lehet, meg kell beszélni Észak-Korea és Amerika között, de mindenképpen ezek figyelembe veszik azt a tágabb kört, a hatoldalú kört, ami, ami, amit favorizálunk. Ami Kínát illeti, az ön ellenzése nagyon is helyén való. Komoly szerepet játszanak a kínaiak, az észak-koreaiak legnagyobb kereskedelmi partnerei a kínaiak, csak Kínából lehet eljutni Észak-Koreába. Nagyon régi kapcsolatról van itt szó láttuk, hogy a kínaiak kezdik elveszíti, elveszíteni a türelmüket. A harmadik atomfegyver kísérletnek nagyon nem örültek, és noha Kínának és Észak-Koreának továbbra is jók a kapcsolatai, az a gondolat, hogy Észak-Korea megszerezhet ki építhet magának, kifejleszthet atomfegyvereket, ez zavarja, aggasztja Kínát. A 2094-es ENSZ határozat elfogadása is azt mutatja, hogy a kínaiak nem örülnek az észak-koreai fejleményeknek, és ráadásul a szankciók betartatásában is egyre szigorúbbak a kínaiak, tehát erre lehet számítani. Egy dolog, ahol továbbra is aggodalomra ad okot a kínai magatartás, az a menekültekhez eh, való viszony. A kínaiak eh, továbbra is azt mondják, hogy ezeket gazdasági menekültnek tartják, ezeket az embereket, és visszaküldik őket Észak-Koreába. Ugyanakkor eh, Kim Jong-un hatalomra jutása óta szigorúbban ellenőrzik a kínai észak-koreai határt. 2012-ben a sikeres eh, menekültek száma, akik Kínán keresztül végül is eljutottak Dél-Koreába, felére csökkent az előző évhez, 2011-hez képest. Ez, ez minket aggodalommal tölt el, mi ezt felvetettük többször, aggaszt bennünket a laoszi esemény is, incidens is, azt reméljük, hogy a Laoszban nem változott meg a politikai vélemény ezzel kapcsolatban, hanem csak egy pillanatnyi zavarról van szó. Dél-koreai sajtóban megjelent egy olyan hír, miszerint Laoszon keresztül 19 észak-koreai menekült érkezett Dél-Koreába a közelmúltban, tehát azt reméljük, hogy a laoszi kormány álláspontja ezzel kapcsolatban nem, válasz, nem változott meg. Ön említette az élelmiszersegélyeket még, Nos, a Világ Élelmiszer Program, mint ENSZ program jelen van Észak-Koreában, és nagyon pozitív szerepet játszik. Ők azt mondják, hogy az észak-koreai élelmiszer termelés javult, tehát az élelmiszerellátási probléma enyhült, bár persze még a legjobb termelés esetén is, termés esetén is 80%-át tudja csak a népességnek ellátni a korea de úgy tűnik, hogy mezőgazdasági eljárások minősége javult, a termelés színvonala javult, ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség külső élelmiszer segélyre, a világélelmiszer program továbbra is részt vesz a munkában. Az elmúlt években mi magunk is komoly támogatást nyújtottunk a világélelmiszer alapnak, ez továbbra is egy olyan téma marad, amivel foglalkoznunk kell. Ami készongot illeti, egyetértek az elemzésével, aggasztja ez az észak-koreaiakat. Ők döntöttek úgy, hogy bezárják ezt a zöldmezős területet, és tudták, hogy ezzel évi 100 millió eurót, 100 millió dollárt veszítenek, és 53 ezer észak-koreai munkahely is elveszik. Ráadásul ez csak a közvetlenül ott dolgozó emberek száma, mert több tízezer embert érint ennek a zöldmezős zónának a bezárása. Látszik, hogy miután bezárták a kézongi zónát, eh, maguk is megtapasztalták, hogy mik ennek a következményei, hirtelen több mint 50 ezer ember vált munkanélkülivé. Mi magunk is figyelemmel kísérjük ezeket a fejleményeket. Ami Gomes asszony kérdéseit illeti, én is örülök, hogy újra találkozunk, eh, képviselőasszony. Nos, a kínaiak szerepe Észak-Koreában egy érdekes kérdés. A kínaiak úgy tekintenek Észak-Koreára, mint egy, mint egy kommunista országra, amelyel nagyon régóta szoros kapcsolatokat ápolnak, ugyanakkor egyre több jelét adják annak, hogy ez a kapcsolat válság felé halad. Egy kínai újságcikk jelent meg a közelben, eh, akkor, amikor egy észak-koreai vendég ott járt, eh, ebben panaszkodtak eh, észak-koreai gyártulajdonosok, hogy nehéz, nehéz befektetni Észak-Koreában, illetve az újságban megjelentek olyan hírek is, miszerint egy kínai halászhajót fogtak el az észak-koreai part, parti őrség egységei, és gyakorlatilag váltságdíjra engedték őket szabadon, ami úgy tűnik, mint hogyha, olyan, mint hogyha állami szintű kalózkodásra került volna sor. Tehát egyre kevesebb a türelem Kínában is. Készong után nehéz magyarázatokat adni arra, hogy miért is érdemes befektetni. Nehéz megmagyarázni a kínai cégnek, miért is kell befektetniük, vagy érdemes befektetniük Észak-Koreában. Rákérdezett ön arra is, hogy milyen előnye van Észak-Koreára nézve a konfrontációnak. Szerintem ez a konfrontáció az észak-koreai belpolitikáról szólt nem annyira külpolitikai jellegű volt ez. Az új vezető amiatt aggódik, hogy meg tudja tartani a katonai vezetés lojalitását az elmúlt évben számos magasrangú katonatisztet lecserélt, immár a harmadik pénzügyminiszterét, fogyasz, hadügyminiszterét fogyasztja, és nem tudom, emlékeznek-e arra, hogy Kim Jong-il amikor a temetési menet vitte az ő koporsóját, akkor nyolcan követték a koporsót, az új vezető volt a baloldalon, jobb szélen pedig a e, hadsereg vezérkari főnöke, négy hónappal később ezt a vezérkari főnököt minden magyarázat nélkül menesztették. Úgy tűnik, hogy e, az új vezető mindenképpen biztosítani akarja magának a hadsereg lojalitását. A katonai konfrontáció, a rakétakísérletek is az észak-koreai hadseregről szólnak, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy lecsapjanak a, a, a belső ellenzékre vagy ellenállásra. Szerintem ez nem annyira egy külpolitikai stratégia részét képezi ez a konfrontáció, hanem belpolitikai fogyasztásra történt. Köszönjük, nagykövet úr, és köszönjük, hogy itt volt, mert ez jól előkészíti majd az észak-koreai delegáció munkáját, és ami pedig a vizsgálóbizottságot illeti. Erről esetleg érdemes lesz majd egy következő alkalommal újra beszélni. Köszönöm, hogy eljött, köszönjük. Uh, most akkor, kollégák, nagyon érdekes és hosszadalmas vitát folytattunk az elnökünkkel három órától kezdve. Most már késünk a napirendi pontokat illetően, tehát most jönnek be a kollégák, ahogy látom, eh, ez pedig a <clears throat> média szabadság, a sajtószabadság jogalkotási aspektusaival foglalkozik és látom, hogy mindenki elfoglalja lassan a helyét, itt van a kérdések ideje, órája is, tehát sajnos bizonyos logisztikai problémák miatt a szóbeni kérdésekre nem tudtunk választ adni, kapni, de Nikol Kilinsen és én megkaptuk a válaszokat a múlt alkalommal feltett kérdésekre, ezért köszönet. Most azért, hogy megtakarítsunk némi időt, az első kérdésemet fölteszem, és az írásos választ szeretném eh, majd eh, eh, megkapni erre. Von urat kérdezem, urat kérdezem, hogy ez elfogadható? Vagy ki, ki az, aki most hallgat, hallgat engem valaki egyáltalán? Tehát akkor most biztosra veszem, hogy valaki meghallgatta, tehát az idő megtakarítás érdekében, hogyha írásban kaphatnám meg a választ, az nagyon megfelelne nekem, és még két kérdés van erre az időre. A Ashley Nielsen asszony kérdése Burmával kapcsolatban. Tehát a kérdést most fölteheti, és akkor nagyon rövid választ is kaphatunk erre. Nos, köszönöm röviden az ENSZ burmai jelentéséről van szó, valamint az ENSZ emberi jogi biztosa tett egy elég riasztó nyilatkozatot a rongia muzulmánokról. A kérdés, amit felteszek, az az, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e az egyezmény ideiglenes felfüggesztésére, hogy ez a 17-es cikkben lehetőségként eh, szerepeltet. Ilyen rövid a kérdés, köszönöm. Mert elég súlyos a helyzet Burmában vagy Myanmarban. Entschuldigung, uh, eh, sorry, Michele. Eh, elnézést kérek, Michele. Mindenkit köszöntök, itt vagyok hátul. Mikele Merloni vagyok, a kereskedelmi főigazgatóságon dolgozom, és a GSP-vel, tehát az általános vámpreferenciák kérdésével foglalkozom. Myanmar Burma kérdésében láttunk némi választ 2011 óta. Ez egy példa nélkül álló változás. Ezeket a változások azt jelentik, hogy stabilitás és béke felé halad az ország, jól lehet még sok kihívás megmaradt. Így például a Rohingya kérdése. A bizottság, az Európai Bizottság nagyon szorosan folyamatosan követi az eseményeket, és minden alkalommal felveti a kérdést, hogyha lehetőség nylik rá kétoldalú és nemzetközi szinten. A kérdés elsősorban az általános vámpreferenciára vonatkozik. A vizsgálat megindítása ezen keretben ezen rendszer alapján nagyon világos szabályok alapján történik, csak akkor indíthatunk ilyen vizsgálatot, hogyha a lefektetett elveket többször rendszeresen megsérték az emberi és munkához való jogra vonatkozó egyezményben lefektetekről van szó, és hogyha ezeket a jogokat megsérték, és erre bizonyítékot talál az után követő bizottság, a monitorozó bizottság, akkor az kivizsgálhatja a vonatkozó egyezmény alapján az ügyet. Nagyon fontos információforrás a külön megbízott jelentéstevő, tehát a mi szabályaink szerint eljárva Myanmar Burma esetében az Európai Unió már alkalmazta a szabályokat. 1997-ben egy másik összefüggésben akkor rájöttünk arra, hogy egy ilyen monitorozó bizottság bizonyos egyezmények például a kényszer munkával kapcsolatos ügyekre vonatkozó egyezményt megsértette, és itt nagyon hamarosan bizonyos kedvezményeket vissza fogunk vonni. Itt a válasz nem tehát jelen pillanatban a jogi követelményeknek nem felelnek meg, de ez a folyamatos monitorozás Myanmar Burva esetében megmarad, illetve bármilyen más kedvezményezett ország esetében. És nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, Nikol, sajnos nincs több időnk, de Myanmar Burmában a helyzet egyáltalán nem mutat javulást. Ezért a közeljövőben lesz majd a napirendünkön egy újabb alkalom, amikor ezt a kérdést részletesen tudjuk tárgyalni. Talán röviden Demis Márkot kérem, hogy nagyon röviden tegye fel a kérdését, és utána Szon úr válaszolni fog. Köszönöm szépen. Az én kérdésem a halálbüntetés újra bevezetésével kapcsolatos ázsiai országokban. Ázsia. Ugyanis néhány más országban is moratóriummal állunk szemben ezen a téren. És éppen a parlamentünk elnökét, Schulz urat hallhattuk a témában, aki egyébként csodálkozásának adott hangot azt illetően, hogy Japánban újra végrehajtanak halálbüntetéseket, és hogy egyetlen ember se izgatja föl magát emiatt. És ezért is tenném föl a kérdésemet, ami tulajdonképpen arra is utal, hogy Japán az pont az egyik olyan ország, amely moratóriumot függesztett fel a halálbüntetés végrehajtásával kapcsolatban. Pápua Nagy-Guinea egy ilyen ország. Múlt eh, hónapban jelentette be, hogy már nem kíván továbbiakban helyesebben dehogy nem pontosan, hogy szeretne, ismét szeretne eh, halálbüntetéseket végrehajtani, és gyakorlatilag, mert hiszen az erőszak eh, gyakorlatilag kiszélesedett az országban, tehát félelemből szeretné. Eh, hadd kérdezem meg, hogy a külképviselet mit tett azon kívül, hogy, hogy kijelentéseket és nyilatkozatokat tett. Tehát gyakorlatilag néhány ázsiai országban is, tehát látjuk a fejleményeket. A kérdés az az lenne, hogy mi a, az, ami történt. Tehát érdekelne kimondottan ebben a két konkrét ország ügyében. Tehát szeretném tudni, hogy milyen lépést tervezünk az ország álláspontjával kapcsolatban, aki hát igyekszi jogossá tenni a, azzal a halálbüntetés végrehajtását, mert hogy az, az erőszak eltérjött az országban. Parancsoljon! A külügyi szolgálat képviselője, köszönöm szépen! Nos, a kérdés arra vonatkozott, hogy mit tesz, mit tesz az Európai Unió amellett, hogy különböző kijelentéseket tesz a nyilvánosság előtt. Én szeretném ezeknek a fontosságát aláhúzni. Azért, mert tudom, hogy ezeket nagyon közelről figyelik partnereink a világszerte, és ez az egyik legerőteljesebb eszköz, mely rendelkezésünkre áll továbbra is. Ami azt illeti, hogy Ázsiában visszájára fordítják ezt a folyamatot, ez aggály forrása azért, mert együtt a közel-kelettel és észak-afrikai térséggel a legerőteljesebb koncentráció. azon országoknak, amelyek megtartották a halálbüntetés intézményét. Hogyha országról országra haladunk nagyon gyorsan, India esetében elmondhatom, hogy az EU felvetette a kérdést a közelmúltban történt halálbüntetés végrehajtások kapcsán olyan találkozókon, amikor személyesen is részt vettünk, Pakisztán esetében az EU Emberi Jogi Albizottsága vetette föl a kérdést. Indonéziában a hatóságokkal számos alkalommal összejöttünk, és kifejeztük azon reményünket, hogy az ország visszatér a korábban alkalmazott moratóriumhoz Japánról szólva, az Európai Unió nagyon aktívan vesz részt a kormányal, illetve a civil társadalommal folytatott megbeszéléseken, összejöveteleket tartanak rendszeresen a parlamenti ligával azért, hogy sikerül elérni a halálbüntetés eltörlését. Delegáció Tókióban egy nemzetközi szem, szimpoziumot szervezett európai és ázsiai perspektívából vizsgálva az halálbüntetés eltörlését. Ez nagyon sikeres volt. Ami Pápa Ugénia kérdését illeti, az EU számos összejövetelt szervezett az ottani hatóságokkal, világosan kijelentette, hogy technikai segítséget hajlandó nyújtani azért, hogy a kapacitást ki lehessen építeni a Pápolya új guinei rendőrség keretében, és alternatívákat lehetne így felajánlani, mint elrettentő eszközöket a bűnözőkkel, a bűnelkövetőkkel szemben, és így bemutatni, hogy más dolgokat is lehet büntetésképpen felhozni, mint az emberek megölését. Köszönöm, Swan úr, és most akkor eljutottunk a nyugati Nyugat-Balkán és Törökország területén média szabadság jogalkotási aspektusai. Két konferencián kerül sor felszólalásra, melyek holnap lesznek. Az Európai Bizottság, a Bővítési Főigazgatóság, illetve azok szervezik, akik a média szabadságával foglalkoznak a bővülésben érintett országokat. Azokat a e, tisztelt szakértőket, vendégeket köszöntöm, akik elfogadták a meghívásunkat, illetve a Nyugat-Balkán országaiból és Törökországból itt lévő parlamenti képviselőket is köszöntöm. Remélem, hogy mindenki megtalálta a helyét senki sem maradt kívül a termen. Nagyon érdekes lenne meghallgatni, amit mondani szeretnének, illetve észrevételeket a helyzettel összefüggésben az egyes országokban, és én úgy tudom, hogy a kollégák a nemzeti parlamentektől az Oktatási, Kulturális, Tudományos és Média Bizottság delegáltjai az Európa Tanács közgyűlése nevében. Egy kicsit késett elnökünk, elhúzódott az ülésünk vele, és ezért elnézést, hogy egy kicsit késünk, de most eljött az ideje annak, amikor hát meghallgathatjuk az előadásokat, és vitát folytathatunk. Rosten Flegel az Európai Média Védelem előadója, jelentéstevője és a horvát parlament képviselője, és azután Ingrid eh, del Tendre asszony, az Európai eh, Műsorszórási Unió főigazgatója, aki a <clears throat> közszolgálati eh, műsorszórás szerepéről beszél a demokratikus társadalmunkban, illetve a szolgáltatás mellett az Európai Műsorszóró Unió nyújt Dragon Klorowski, a az újságírók szövetségének helyettes elnöke a volt jugoszláv köztársaság Macedóniából, illetve arról fog beszélni, hogy milyen problémákkal találkoznak az újságírók ott, és mit várnak a jogalkotási kerettől, hogy a munkájuk könnyebbé váljon. Jusz Korte, az Európai Bizottság bővítési főigazgatósáról főigazgató is, illetve még megadom a parlamenti képviselőknek is a szót a nyugat-balkáni országokból, és azután majd Gülsen Bülkehan asszony Törökországból fog hozzánk szólni, illetve Dervos asszony, Ismét a Dervos asszony Bosznia-Hercegovinából, és Ilya Dimoszki úr, a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia közülésének tagja, illetve koszovai parlament tagja Mrs. Massilia. Tehát remélem, hogy mindenki emlékszik arra, amit itt felsoroltam, és akkor most Glotzwider úrral kezdjük a médiavédelem Európában. Köszönöm szépen. This meeting. Köszönöm elnök asszony, hogy megszervezték ezt a találkozót. Köszönöm az önök albizottságának a munkáját. Ez az eszmecsere lehetővé teszi számunkra, hogy jobban lássuk majd a az eseményeket, illetve megoldásokat találjunk a problémákra. Mi az Európa Tanács bizottságaként odafigyelünk a tagállamaink média helyzetére, a sajtószabadság egy fontos prioritása az Európa Tanács gyakorlatilag összes szervének. Mi alkotjuk a média szabadságra vonatkozó standardokat, ezeket elemezzük, kimondjuk az elveket a jelentéseinkben, rámutatunk a korlátokra, illetve jogsértésekre, és ajánlásokat fogalmazunk meg. Úgy véljük, hogy a demokrácia és a megfelelő kormányzás feltételezik az információhoz jutás szabadságát, mégpedig független, elfogulatlan információhoz jutás szabadságát. Én most uh, itt uh, utalnék négy közelmúltban elfogadott, uh, uh, illetve régen elfogadott uh, határozatokra, az 1920-asra, az 1889-esre, az 1627-esre, illetve az 1800 78-as számúra, amely a közszolgálati médiáról szól. Az állásfoglalásaink célja az, hogy a főbb elveket kimondjuk, illetve rámutassunk a jogsértésekre, és ajánlásokat fogalmazzunk meg. Uh, Mi tehát foglalkozunk a jogsértésekkel, Ebben a vonatkozásban Oroszország a bajnok. Sajnálatos módon Oroszországban továbbra is követnek el újságírók sérelmére gyilkosságokat, bebörtönzik, vád alá helyezik az újságírókat, egyes országokban pedig vannak olyan jogszabályi kötelezettségek, előírások, amelyek összeegyeztethetlenek a sajtószabadsággal, illetve a szólásszabadsággal. Egyes országokban nagyon súlyos börtönbüntetéseket tesz lehetővé a terrorizmus ellenes törvény, és ezt kihasználják a kormányok. Törökországot szintén gyakran említjük a jelentéseinkben, mert hosszú ideje kap figyelmet. Azerbajdzsán második helyen áll ebben a vonatkozásban, Magyarország 2010 óta rendelkezik olyan jogszabályal, amely szerintünk összeegyeztetetlen a szólás a sajtószabadsággal. E, Bizonyos változtatásokat eszközölt Magyarország, de ezeket mi inkább kismértékűnek tartjuk, nem elégségesnek. A jelentésünk ezekkel a problémákkal kapcsolatban általában figyelemfelkeltési célt szolgál, számos alkalommal nyújtunk támogatást és például a nevezett országoknak segítünk abban, hogy eh, hogyan eh, tudják eh, a jogszabályt vagy a gyakorlatot megváltoztatni, ez gyakorlatilag egy ingyenes szakértői támogatást jelent. Emellett a nemzeti parlamenti képviselőknek is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a jogszabályi keretet megváltoztassák emellett ajánlásokat intézünk a miniszterekhez, miniszterhez, arra kérve őket, hogy javaslatainkat vegyék fontolóra, és azokat építsék be a jogszabályokba. Másik dolog, amiről beszélnék, az internet, mint média szerepének növelés, növekedése. Egyre gyakrabban szerepel a napirenden. Meg kell találni az egyensúlyt a szabadság és a szabályozás között. Nyilván elő szeretnénk mozdítani az új médiában a szólásszabadságot, nem akarjuk megfojtani a szabadságot, annak ellenére sem, hogy mi magunk is többször figyelmeztettünk arra, hogy személyes adatokkal élnek vissza az interneten, nagyon komoly probléma az interneten elkövetett fenyegető magatartás, tehát valami fajta szabályozásra szükség van, olyan szabályozásra, amely lehetetlenné teszi ezeket a jogsértéseket, amelyek gyakorlatilag ennek a fantasztikus eszköznek, ezzel a fantasztikus eszközzel kapcsolatban visszalép, visszaélésnek minősülnek. Azt is határozottan kimondjuk, hogy az internetes médiában ne avatkozzanak bele állami hatóságok, legyen az határmentes, határtalan, Azerbajdzsánban, Oroszországban, Törökországban és Fehér Oroszországban ezen a téren vannak eh, problémák. Úgy véljük, hogy az új internetes eh, média új nemzetközi, és ha lehet, globális szabályozásra szorul, mert így az eh, minden országra érvényes lenne. Ez lehet az együttműködésünk egyik területe. A rágalmazás büntetőtörvénykönyvből való kikerülése, szintén egy követelésünk Bulgáriában, Moldáviában, Törökországban, Ör- Örményországban, Ukrajnában, Törökországban, Azerbajdzsánban ez problémát okoz, de itt vannak EU tagállamok is, Bulgária és Olaszország. A Szalúszi eset nem csak az olaszokat sokkolta, hanem bennünket is. Mi magunk úgy gondoljuk, hogy a média tulajdoni viszonyai átláthatóak kell, hogy legyenek azért, hogy a média plurális lehessen. ugyanakkor meg kell különböztetni valós tulajdonost és virtuális tulajdonost. Elemzéseink során, ami gyakorlatilag elemeztünk tudományos kutató eh, folyóiratokat, eh, és azt találtuk, hogy eh, a nagy a, a virtuális tulajdonosok, és itt olyanokra gondolok, mint a nagy reklámozók, gyakorlatilag ellenőrzésük alá vonják a, a médiát, tehát mint egy társ tulajdonosokká válnak a nagy reklámozók, tehát eh, meg kellene vizsgálni, hogy eh, az egyes nagy reklámozók milyen mértékben járulnak hozzá a média pénzügyi eh, alapjaihoz, és aztán el kell gondolkozni azon, hogy eh, ezzel kapcsolatban szükség van-e eh, szabályozásra. Sok országban szabad a sajtó, ugyanakkor sok országban az újságírók nem szabadok. Mi aggódunk az újságírók munkakörülményei miatt, illetve amiatt, hogy függetlenül tevékenykedhessenek, a tulajdonosok ne gyakorolhassanak nyomást, politikai vagy gazdasági nyomást az újságírókra. És szeretnénk, hogyha az újságírók professzionális módon végezhetnék a munkájukat, és legfeljebb önszabályozás határolná ezt be. Innen már csak egy lépés a közszolgálatiság, a közszolgálati média szerepe. Egyes kutatások, és akkor mindjárt be is fejezem, csak befejezem a mondatot. Egyes kutatások azt mutatják, illetve köz, nagyjából mindenki elfogadja, hogy a közszolgálati média fontos, ennek elfogulatlannak kell lennie, mert olyan információkat biztosít, amelyek máshol nem jelenhetnek meg, kulturális küldetése is van ezeknek a közszolgálati médiumoknak. Elnök asszony végezetül elmondanám, hogy nagyon örülök annak, hogy kialakul ez az együttműködés köztünk. Szeretném, hogyha ez így lenne. Mi is meghívjuk önöket, önt, és amikor csak tudnak, jöjjenek el, és szóljanak hozzá a napi rendünkön szereplő kérdésekhez. Köszönöm. Köszönjük, Figo úr, ezt a nyilatkozatot, illetve a meghívást is. És mielőtt megadom a szót Deltrinti asszonynak, Felkérném Pak asszonyt, aki a Kulturális Bizottságtól van itt, illetve üdvözlöm először is Pak asszonyt, és Ilya Tukoli nagykövet urat, koszovói köztársaság nagykövete itt, Brüsszelben, illetve Mimoza Halimi asszony, az Albán állandó képviseletnek a nagykövete Deltenre asszony következik, aki az Európai Műsorszóró Unió főigazgatója. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon boldog vagyok azért, hogy beszélhetek a közszolgálati média szerepéről az emberi jogok és demokrácia garantálása területén. A görög IRT múlt héten történt beszüntetése óta ez a téma még aktuálisabbá vált. Ez csak nem, hogy nem volt professzionális, hanem antidemokratikus lépés is volt. Köszönet sokaknak, akik itt vannak ma délután, mert véleményt nyilvánítottak, megosztották ezt a problémát Európa nagy részével. Görögországról egy pillanatra még szólnék, hogyha valaki nem tudja, hogy mi az az IBO, szeretném nagyon röviden elmondani. Az IBO összehozza és képviseli a nemzeti közszolgáltatókat. Több mint 50 országból Európában és Európa körül, tehát nem csak az Európai Unióról szól. 1950-ben jöttünk létre, és csak nem kétszer annyi tagunk van, mint az Európai Uniónak. Biztos vagyok afelől, hogy mindenki ismeri az Eurovíziós versenyt. Mi vagyunk azok, akik ezt a versenyt szervezzük, de tulajdonképpen sokkal többet teszünk, mint az. Az IBU nem emberjogi szervezet, Azért vagyunk, hogy szolgáljuk tagjainkat, ugyanakkor az IBU elkötelezett az emberi jogok érvényesülése mellett az alapszabályából ez következik, a célunk között meghatározzuk a kifejezés és információ szabadságát, a szólásszabadságot, mint alapvető pillérét a demokratikus társadalmaknak, a gondolatok, a vélemények szabad áramlását támogatjuk, a vélemény szabad kinyilvánítását. Ezeket az elveket még gazdagítottuk hat alapelvel az egyetemesség, a függetlenség, a kitűnőség, minőség, a diversifikáció, a megbízhatóság, számonkérhetőség, ezeket az értékeket fogadtuk el a közgyűlésünkön Strasbourgban a múlt évben. Mi ezeket a kiadványban, ezeket az elveket a kiadványban bontakoztatjuk ki, magyarázzuk el részletesen, és persze itt a terem előtt található egy pár példány ebből. A partnerségi programunkat az IBU szegényebb tagjai felé valósítjuk meg, ezek EU csatlakozó vagy szomszédos országok, az Európai Unió és rájött arra, hogy mennyire fontos szerepet játszik az egészséges európai társadalmakban a közszolgálat. És ezért múlt Júliusban Füle biztos a mi szervezetünkkel egy egyezményt írt alá annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz csatlakozni készülő országokban a közszolgálati médiát meg tudjuk erősíteni. A az EU csatlakozó országokban a közszolgálati média szerepének erősítése ez a közös fellépésünk alapja, Füle biztossal a keleti és déli partnerségi országokkal is kialakítunk ilyen megalapodásokat, de nem szabad azokat sem elfejteni, amelyek már tagjai az Európai Uniónak beszéltek itt Magyarországról, de Görögországra és szeretnék még visszatérni is az IRT-re. Senki sem tagadja, hogy Görögországnak pénzügyi problémái vannak IRT a közszolgáltató média, és ez a legjobb. De ugyanakkor önkényes döntést hozott két miniszter, hogy beszünteti az adást, és tulajdonképpen ugyanazon a napon történt ez a két döntés. Ez semmiféle pénzt nem takarít meg az ország számára, sőt, több pénzt fog jelenteni. Miért? Az érti az állampolgárok által fizetett díjakból, liszett díjakból finanszírozzák, minden, évben, minden hónapban 4,2 eurót fizetnek. Tehát ezt lezárták, bezárták ezt a műsorszolgáltatót, és nem ment az csődbe, tehát bármilyen vita vagy konszenzus, amely a parlamentben kialakulhat az új szervezetet illetően, úgy gondoljuk, hogy jól ábrázolja azt, hogy hiányzik az egyetértés a demokratikus vitában, és hiányzik a tisztelet a demokratikus kultúra iránt, és hiányzik az emberi jogi alapszerződés tizedik cikkének a tisztelete, és tehát mit tehetnek az Európai Parlament képviselői? Azt csürgetjük, hogy továbbra is fejezzék ki az erőteljes támogatásukat a közszolgálati műsorszorás mellett, és bélyegezzenek meg bármilyen ürügyet, amelyel elhallgattatnak kritikus hangokat. Ezt tegyék úgy, hogy lépnek a már most Európai Uniós tagállamokban is, a jövőben csatlakozó országokban is. Tudom, hogy a... Köszönöm szépen, ma olvastam. De most vissza Térve eh, arra, hogy eh, mit eh, teszünk a nyugat-balkáni területeken. Hét workshopot szerveztünk a közszolgálati média szerepéről, tevékenységről és a függetlenségről, a tisztességről, a megbízhatóságról, pontosságról és a hírek helyén való kezeléséről tartottuk ezeket, és ezeket az ott képzett embereket tovább képezzük, és tovább fogják ők folytatni ennek az információnak az általását az ősz folyamán. Tehát itt a roma kisebbséggel is foglalkoztunk. Az összes következtetést és ajánlást, amelyek a konferenciánkon megszülettek, a weboldalunkon olvashatják, és persze lesznek további lépések, és a regionális kisebbségek, illetve a közszolgálat és a parlament szerepéről, és remélem, hogy önök közül néhányan részt fognak ebben venni a csatlakozó országok, illetve a szomszédos országok a közszolgálati média és a szabad kifejezés, a kifejezés szabadsága tekintetében nagyon nagy lépéseket kell tegyenek. Ez nagyon lényeges nem csak a tiszta, szabad, fair választások érdekében, hanem a állampolgárok napi életében, és itt a beszélgetéseket és a demokratikus részvételt segítik elő a mindenféle társadalmi csoport többségi vagy kisebbségi csoport társadalommal játszott szerepét, a kulturális sokszínűséget teszik lehetővé és segítik elő. A szabad és független média kulcs fegyver a korrupció ellen folytatott harcban. Nem véletlen, hogy a korrupció kevésbé terjed az olyan országokban, ahol az újságírók nagyon magas szinten művelik szakmájukat, és ugyanakkor a tényfeltáró újságírás munkát is segítik, és nem igazán kell félniük adott esetben újságíróknak attól, hogy elvesztik munkájukat vagy az életüket. Nagyon fontos a kulcsfontosságú szerep, amely a közszolgálati médiára hárul a 2012 es bővítési előrehaladási jelentést üdvözöljük, amelyben a közszolgálati média fenntarthatóságát és európai szabványoknak való megfelelését támogatták. Az amsterdami protokoll a jogi keret megalkotására hív fel nemzeti parlamentek felé szól ez az üzenet, de nincs univerzális modell a jogi keretre az elvek és értékek, amelyek az ajánlásokban az UNESCO-ban és az Európa Tanácsban megszülettek, és ez valóban ideális jövőképet ad a függetlenség, a pártatlanság és a média pluralizmus tekintetében. Nagyon fontos, hogy a kinevezési eljárások a közszolgálati médiában a függetlenséget ne veszélyeztetessék, tehát a civil társadalom, illetve az élet különböző területét kell képviselni ott, és a főigazgatót a felügyeleti testület, és nem a miniszter vagy a miniszterelnök, a parlament, vagy a kulturális miniszter nevezze ki. A finanszírozás elegendő és hosszú távú kell, hogy legyen, ami lehetővé teszi, hogy az illetékességi körben a szolgáltatást biztosítsák ezek a közszolgálati médiumok az új technológia alapján a keresletnek megfelelni képes módon. A licencmentes rendszer világos kapcsolatot tesz lehetővé a közszolgáltatók, illetve az állampolgárok között, és egy bizonyos fokú függetlenséget is létrehoz a köz ahogy egyre több országban azonban a közfinanszírozásból megvalósuló közszolgálati tevékenység, rövidtávú politikai döntések céltáblájává teszi a közszolgáltatókat, és különösen igaz ez a választások közelettével és a választások után. Mi az Európai Unióban szeretnénk az Európai Unióban működő, illetve a szomszédos országokban meglévő működő közszolgálatokat támogatni az önintézkedések révén, amelyek segítik őket abban, hogy erősek, újító jellegűek, fenntarthatóak és függetlenek válnak. Tehát minden olyan szolgáltató, aki hát megfelelően figyeli az emberi jogok érvényesülését, mint Görögországban, illetve a csatlakozó országokban támogatandó, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen Deltoni asszony. Mielőtt megadom a szót Zekulovszki úrnak, elmondom, hogy az általános nyelvek mellett a hatos nyelven törökül, hatos csatornán törökül, a négyes csatornán horvátul, a tizenegy macedón nyelven, a tízes Montenegró, szerb és bosznyák nyelven lehet követni, a tizenkettes csatornán pedig albán nyelven lehet követni a vitát. Szekolovszki úr, a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia újságíró szövetségének vezetője. Tisztelt képviselők, képviselők Törökországból és a nyugati balkáni országokból, a civil szervezetek képviselői és más szervezetek képviselői. Macedónia tagsága az Európai Unióban a legfontosabb, kulcsfontosságú kérdés stratégiailag globálisan és egy olyan országban, kihívások mutatkoztak, így például a sajtószabadsága. Röviden megpróbálom elmagyarázni, hogy miért, hogyan próbálunk a média területén megbirkózni a jogi akadályokkal. Nagyon liberális a macedon alkotmány, amely a 16. cikkében a az információhoz való szabad hozzáférést és a szabadságot az információ továbbítása tekintetében, illetve a korrekció, a válaszadás szabadságát, illetve az információ forrás védelmét is garantálja a 16-os cikk az alkotmányban, és világosan kimondja, hogy a cenzúrát erőteljesen tiltják. A különböző hatályos jogszabályok és törvények azt garantálják, hogy az európai szabványoknak és az alkotmánynak megfeleljünk, ugyanakkor a megfelelő és nem szelektív alkalmazása gyakorlatban kihívás a különböző bíróságok és egyéb illetékes hatóságok szerepet játszanak e tekintetben, Macedóniában a média helyzete javítandó a legutóbbi jelentésben határok nélkül címmel 16. volt az ország a nem nemzetközi sajtófórum indexben, korábban 24, a Freedom House szintén 115-nek sorolta be és néhány okot szeretnék felsorolni a részben szabad ország státusz okán. Tehát például a három napilap, amely kritikus hangot ütött meg a kormányos szemben, bezárásra ítéltetett. Nagyon különös, hogy a kormány nem találta meg útját, módját annak, hogy a negatív hatást a média pluralizmusra kiküszöbölje. 2000 2011-ben a műsorszorú tanács tagjának számát 9-ről 15-re emelték, a hat további tagot állami intézmények delegálták. A helyi szervezetek figyelmeztetése ellenére a törvényt módosították, és a magántelevízió engedélyt bevonta, mely szerint a tartalom a műsorokban nem felelt meg a licenc követelményeknek. A jelentés, ami ennek nyomán született az Európai Bizottság felé, kifejezte ezeket az okokat. 2012-ben bizonyos fősodorba tartozó média tulajdonlása is megváltozott, ahogy az a törvényben foglaltaknak megfelelt 2005 óta, de ahogy ezzel foglalkoztak a gyakorlatban, tulajdonképpen ellentéte volt annak, ahogy a fokozottabb függetlenség megnyilvánul. Ezen kívül a közszolgálati műsorszóró 50%-át a költségvetésnek az államtól kapja, csak 49 jön a licenszdíjakból, és csak 1% a reklámbevételből. Ez azt jelenti, hogy a törvény nem engedi a pénzügyi fenntarthatóságot, és ez pedig nagy a politikai nyomás esetén törékenységnek ad lehetőségen. És ezen kívül a kampányok, a reklám kampányok a bővítéssel kapcsolatban nagyon jelentős összegeket emésztetek föl, és igen, jelentős kampányokat, nagyon drága kampányokat tudnak megvalósítani, de azok, amelyek a kormány közeli média kategóriába tartoznak, amelyek nem, azok nem. A politikai propaganda is szerepet játszik, de ugyanakkor a szerkesztőségi politika ezen befolyás alá esik. Ezen kívül december 24-én 2012-ben, amikor az éves költségvetést tárgyalta a parlament erőszakkal távolították el az újságírókat, és így megakadályozták, hogy a munkájukat végezzék, és így a macedón újságírók aktív cenzurázásnak tekintették ezt a lépést, tehát azóta több fellebezéssel éltek az újságírók az illetékes hatóságok felé, de még mindig nem oldották meg ezt az ügyet, és a felelőst nem találták meg. December 24 eseménye óta az újság, a Macedón Újságíró Szövetség és a Macedón Köztársaság eh, kormányok közötti tárgyalásokat eh, beszüntették. Ez a párbeszéd az együttműködés egyik módszere, amelyet a nemzetközi szervezetek általában alkalmaznak, beleértve az Európai Bizottságot, és ez egy jó platform, amely más szektorokban is alkalmazandó. Ez az oka annak, hogy a hatóságok és a kormány megfelelő környezetet kell teremtsen ehhez a tárgyaláshoz, de ennek következménye az volt, hogy ennek a rágalmazásnak és inzultusnak a ügyét nem sikerült megfelelően tárgyalni, de Strasbourgban még várat ez magára. De ugyanakkor egy média törvény tervezetőt és nem befogadó és nem átlátott módon állítottak össze. Rendkívül széles a tárgyköre, és más különleges jellemzés vannak. A helyi média szervezetek nagyon odafigyelnek erre, de ugyanakkor a jogalkotó azt jelentette ki, hogy az Európai Unió audio vizuális területre vonatkozó irányelvének ez megfelel, de ugyanakkor ez fontos egy ügynökség keretében működő egy jogalkotó alakította ki, de az újságírók többségét és média szakértőket tömörítő szervezet egy olyan koncepciót alakított ki a törvényre, amely új problémákat idéz elő, a meglévő problémák megoldása helyett. Különösen aggasztó az, hogy ez a törvénytervezet semmiféle megoldást nem ad a kampányok esetére, amely a média piacot torzítja, és a média szerepét csorbítja. A nemzetközi média ugyanúgy, mint az Európa Tanács és az EBS, e Buda Bécsi hivatala szintén felléptek a javasolt koncepcióval szemben, és a helyi szervezet javaslatát szeretnék támogatni, ami nagyon jó. A médiapluralizmus és a kifejezés a szólásszabadság érdekében és a demokrácia szintjének fokozása érdekében egy új elfogadandó törvény meg kell fejen az európai normáknak, ami azt jelenti, hogy a eh, helyi eh, újságíró eh, közösség, az Európa Tanács, illetve az EBSZ által tett észrevételeket megfelelően bele kell foglalni. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a sajtó környezete javítása érdekében fontos a jogalkotási keret javítása, amely közvetlenül vagy közvetetten hat az emberi erőforrások helyzetére és a kapcsolatokra a média, médiában foglalkoztatók és foglalkoztatók között fontos Eh, úgy eh, megváltoztatni a médiatörvényt, hogy a politikai kampányt megfelelően lehessen elvégezni a eh, utoljára, de nem utolsó sorban megfelelő környezetet kell az önszabályozás számára Macedóniában teremteni. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Sekulovski. Köszönjük Szekulovski úrnak. A bővítési főigazgató helyettes úr, Körte úr következik. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a, az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy megszervezték ezt a találkozót. Én most Füle biztos urat képviselem. Holnap lesz egy nagy konferencia, amely a szólásszabadságról és a sajtószabadságról szól. Ez már a második ilyen konferencia, és azt szeretnénk bizonyítani, hogy a bővítési folyamatban milyen nagy jelentőséggel bír ez a téma. Köszönöm ennek a az albizottságnak és a parlamentnek is, hogy eh, támogatnak bennünket ebben. 450 vendég érkezik holnap, újságírók, tudósok, szakértők, kormánytisztviselők. Nagyon érdekes vitának ígérkezik. Az elmúlt hetekben, hónapokban különösen fontos dolgok történtek. Azt gondolom, hogy napirend egyik legélénkebben átbeszélt pontja a törökországi események lesznek. Én Egyébként azt eh, arra számítok, hogy a, az Európai Unióval tárgyaló partnerországok eh, helyzetét is alaposabban megismerhetjük. Én most itt a saját eh, előadásomban egy kicsit keretek közé foglalnám ezt a, ezt a vitát, ezt az eszmecserét. Ha a sajtószabadságnak a jogi kereteit nézzük, akkor néhány dologra érdemes rámutatni. Az első az, hogy a tagjelölt országok jogában gyakorlatilag kivétel nélkül szerepelnek sajtószabadságról szóló törvények. Gyakorlatilag maguk a jogszabályok rendben vannak. Tehát a probléma immár nem az, hogy van-e törvény vagy sem, hanem az, hogy megfelelően hajtják-e végre, vagy sem. Az előző hozzászólók eh, is rámutattak arra, hogy eh, hát enyhén szólva nem rózsás a helyzet. A hatályos jogszabályok végrehajtására kell jobban odafigyelnünk immár. Eh, olyan dolgokra kell odafigyelnünk, hogy a bírók hogyan ítélnek, a bírókat hogyan képzik ki, a hatóságok milyen szerepet játszanak, az ügyészek milyen szerepet játszanak, és hogyan kezelik az ügyeket. Tehát ez innentől kezdve egy sokkal szofisztikáltabb vita, mint ami annak idején arról folyt, hogy legyen olyan jogszabály, amely megfelel az Európai Unió követelményeinek. Tehát ezekre a fejleményekre igencsak odafigyelünk az Európai Bizottság stratégiai anyagaiban is szerepelnek ezek a témák, a tagjelölt országokkal folytatott párbeszéd során is felvetjük ezeket a kérdéseket, gyakorlatilag a sajtószabadság, szólásszabadság mindig fontos témának számítanak, illetve az Európai Unió pénzügyi támogatást is ad ehhez a témához, például az előcsatlakozási alapokon keresztül finanszírozzuk a bírók továbbképzését, illetve az EBU-val eh, van egy stratégiai partnerségünk, eh, amelyet szintén ebből a programból finanszírozunk. Hogyha az AKI-nak a különböző fejezeteit eh, megvizsgáljuk, különösen azokat a fejezeteket, amelyeknek kapcsolódási pontjuk van a sajtószabadsággal, akkor látjuk, hogy elég nehéz dolgunk van, mert ami a kemény jogot illeti, abból nagyon kevés van európai szinten. Ami az akit illeti, az Európa Tanácsra hagyatkozunk, illetve annak a dokumentumaira. És itt most még egyszer mondom, hogy rendkívül fontos ebben a vonatkozásban az EU és az Európa Tanács közti e, kapcsolat. Az Európai Unió, mint jogalkotó, elég kevés jogszabályt hozott a szólásszabadságról. Három fejezetre azért kitérnék, kitérnék, a tízes fejezet a médiáról szól, ez azonban a médiának a gazdasági aspektusaival foglalkozik leginkább, ami nagyon fontos, de nem a központi értékeket jelenti. Emellett utalnék még a nyolcas fejezetre, amely a verseny fejezet, és eh, amely arról szól, hogy az államnak fontos szerepe van a média finanszírozásában, és a 23-as fejezet még a nagyon fontos, amely az igazságszolgáltatásról és az alapvető jogokról szól, és eh, ahol az összes tagjelölt államtól cselekvési terveket várunk el, konkrétan médiaszabadság témában is. Tehát ezek azok az eszközök, amelyeket monitorozni tudunk, és ahol a haladást értékelni tudjuk. Két konkrét dolog a jogszabályokkal kapcsolatban eh, tehát eh, elmondható. Az egyik az, hogy és ebben a többiek is megerősítettek, történt előrelépés, például a rágalmazás büntetőjogi törvénykönyvből való kikerülése egy, egy, mindenképpen egy eredmény. Ez számos tagjelölt országban megtörtént. Aztán majd megint meglátjuk a jogszabálynak a végrehajtását. A másik dolog pedig az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv átültetése, ahol a tagállamaink és aztán a tagjelölt államok is független szabályozó hatóságot kell, hogy létrehozzanak, amelyek függetlenül szabályozzák ezt a fajta médiát, és látjuk egyes országokban E, történt komoly előrelépés Bosznia-Hercegovinára, Albániára, Montenegróra és Törökországra gondolok, akik e, hozzáigazították a jogszabályt az európai elvárásokhoz, a Macedóniában és Szerbiában pedig elkezdődött a folyamat. Előadásom végén nem akarom azt a képzetet kelteni, hogy rózsás a helyzet, és e, minden jó irányba halad. Inkább azzal fejezném be, hogy hol látunk nagyon aggasztó trendeket a csatlakozást remélő országokban. Többször előfordul újságírók és szerkesztők megfélemlítése, illetve az ellenük alkalmazott erőszak, emellett a kormányzati hirdetések nyomást gyakorolnak a médiára. Ez minden éves jelentésünkben szerepel, és ezt felvetjük a párbeszédben is. E, az erőszak fenyegetése öncenzúrához vezet, illetve vannak régi ügyek, amelyeket ki kellene vizsgálni, e, Szerbiában és Montenegróban ezt elkezdték. E, aztán a másik kérdés a beavatkozás a médiába, a szerkesztői függetlenség, illetve pénzügyi, pénzügyi szabályok. Itt átlátható, átlátható szabályokra lenne szükség. Konkrét példaként mondhatnám, hogy süketítő a csend a török mainstream médiában, süketítő volt a csend a zavargásokkal, illetve a tüntetésekkel kapcsolatban és harmad sorban felvetném az újságíróknak a felelősségét. Nem csak a hatóságoknak van tennivalójuk, az újságíróktól is több fegyelmet és felelősséget szeretnénk várni ahhoz, hogy kialakuljanak a sajtótanácsok, az önszabályozó testületek, illetve az etikai testületek, és akkor lesz majd minden rendben. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, és érdeklődéssel állok itt a vita elé. Köszönjük Körte úrnak. Listám szerint különböző parlamenti képviselők is itt vannak, akik szeretnének megszólalni. Kérem, hogy ezt maximum 5 percben tegyék. A török parlament részéről Pilkeham asszony van itt. Köszönöm, törökül fogok beszélni, és köszönöm a lehetőséget. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Elnök asszony, nagyon köszönöm. A Kulturális, Tudományos és Média Bizottság egy az a szakbizottság, amelyben török képviselőként részt veszek, és mi gyakorlatilag az Európa tanács egyik alapító állama vagyunk, és valószínűleg én vagyok a legnehezebb helyzetben azzal kapcsolatban, ami jelen pillanatban Törökországban éppen történik, hiszen hát egy hónappal ezelőtt sem tudtam volna valami rózsás helyzetről beszámolni, de hát most jelen pillanatban tényleg arról kell beszélnem, ami az elmúlt három héten történt. És az alábbiakat szeretném elmondani. Hogyha én itt ma török képviselőként szólhatok önökhöz, akkor ez azért annak a jele, hogy Törökország még mindig demokratikus állam. Mert én kritikusan lépek fel itt, a mai napon, és teljesen őszintén el fogom mondani azt, ami jelenleg történik Törökországban. Önök is tudják, hogy Törökországban három törvényhozási periódus óta létezik gyakorlatilag ez a kormány, ami az első legislatúra periódusban már ebben a formában alakított kormányt, és gyakorlatilag az AKP által alapított kormány volt az, ami eddig a lehető leggyorsabb ütemben vezette Törökországot az Európai Unió felé. Azonban ez azonban az elmúlt időszakban már nem zajlott olyan sikeresen. 2005-ben terror elleni harcról szóló törvényt hoztak ki, a kormány egyre hatalmasabb lett, egyre jobban beékelődött, és gyakorlatilag elkezdett harcolni gyakorlatilag bizonyos emberi jogok ellen, és megsértette nem csak a médiaszabadsághoz való jogot, hanem más emberi jogokat is. Főként, ami a sajtószabadságot és az újságírók jogait illeti érintette nagyon erőteljesen ez a fejlemény az emberjogi egyezmény vonatkozásában hadd mondjam el azt, hogy a tizedik fejezet, ami a vélemény nyilvántás szabadságával foglalkozik, kerül mindig kiemelésre. Az előttem szólók már elmondták, hogy nincsen egyetlen olyan ország sem, ahol az újságírók munkája korlátlan, és tehát tudjuk, hogy ez demokratikus alapjogokat feltételez, de tudjuk, hogy Törökországban csak a második részt alkalmazzák. És sajnos Törökország az az ország, ahol a legtöbb letartóztatott újságíró jelen pillanatban 63 börtönben van, és csak azért, csupán azért, mert a szakmájukat végezték. Tavaly még százan voltak, de amikor az új reformcsomagot benyújtották, akkor, és főként a harmadik igazságügyi reform csomagot benyújtották, az vezetett oda, hogy egy sor újságírót szabadlábra helyeztek a százból a Frigó úr, aki előttem szólt, már elmondta, hogy sokakat közülük egyáltalán nem is állítottak bíróság elé, hanem egész egyszerűen úgymond vizsgálati fogságban tartották, anélkül, hogy bármikor is megfelelő rendes eljárást kaptak volna. Tehát gyakorlatilag nyomás alatt állnak a média bizonyos csoportjai, az újságírók nem lehetnek biztosak abban, hogy megtarthatják az állásukat, tudhatják, hogy esetleg elbocsátják őket, amikor kellemetlenkednek, és a jogaikat számos módon korlátozzák, és ez oda vezet, hogy nagyon sok öncenzúrát is megélhetünk. A török rádió hatóság és ügynökség gyakorlatilag éllovas ezen a téren, és a szakszervezetek nem bírnak vele. Tehát van jó néhány olyan probléma, amit Törökország legyőzhetett volna már az elmúlt időszakban, de mégis azt lehet látni, hogy a polgári nyugtalanság alakult ki Törökországban, néhány száz polgári aktivista meg akart menteni fákat egy isztambuli parkban, és tudjuk azt, hogy ez a dolog volt az, ami aztán egy mozgalommá tágult, ami véleménynyilvánítás és sajtószabadságért harcol, és gyakorlatilag aztán jó rá is mutatott arra, hogy milyen állapotban van jelen pillanatban a sajtószabadság és a véleménynyilvántás szabadság a Törökországban. Tehát tudjuk, mondhatnánk azt, hogy néhány fa miatt, hát ezért nem lehet ennyit, ennyi mindent csinálni, egy ekkora felkelést kezdeményezni. De tudjuk, hogy a Sankantner a legfontosabb park itt Brüsszelben, amit tudjuk, hogy nagyon fontos park. Tudj, most képzeljük el azt, hogy ezt a parkot le akarnák rombolni azért, hogy egy bevásárlóközpontot építsenek. Hát én azt hiszem, hogy néhány ember kellemetlenül reagálna erre, valószínűleg itt Brüsszelben is. És ráadásul Brüsszel még egy eléggé zöld város, de Isztambulban már szinte alig vannak zöld felületek. Gondolom, hogy néhányan már ismerik Isztambult, meglátogatták már Isztambult, hatalmas kulturális öröksége van, Isztambulnak, tehát itt nem arról van csak szó, hogy ami Isztambulban történik, hanem ez gyakorlatilag visszatükrözi azt, ami máshol is történik az országban. Tehát ez egy kicsi demonstrációval kezdődött ez az egész, és gyakorlatilag üszként terjedt el Ankarában és más országokban is megfelelő demonstrációkra került sor. Én és egy újságíró apa leánya vagyok, és ezért pontosan tudom, hogy mi minden történt ezzel kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy ez világszerte egy érdekes jelenség volt, de tudjuk, hogy március har- május 31-én indult az egész el, és gyakorlatilag a török médiákból semmi nem derült ki erről. Tehát a gyakorlatilag a török média nem teljesítette szerepét, és ezért a szociális médiák azonnal kitöltötték ezt az űrt, és én naponta nyomon követtem a dolgok alakulását, szinte naponta lehetett látni, hogy a szociális médiák eh, gyakorlatilag átvették a klasszikus mainstream médiák szerepét. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Twitter az gyakorlatilag az emberiség átka, ezt, erről számoltak be gyakorlatilag a médiában. Hát igen, az emberiség átka, mint Twitter, gyakorlatilag segített abba, hogy az egész világ megtudhat, hogy mi történik minden nap Törökországban. Több mint 5 millió tweetet lehet olvasni a Twitteren arról, ami Törökországban történik. És ezek nem is még a különböző szolidaritási felhívások, hanem egész egyszerűen csak információ küldés 5 millió naponta, amikor például információkat küldenek arról, hogy hol bújhatnak el a demonstrálók, melyik szállodában, melyik étterem tartja nyitva az ajtaját, amikor menekülnie kell a demonstrálóknak, ilyesmi, ilyen jellegű információkat küldenek a Twitteren keresztül nap mint nap. A, ezeknek a szociális médiának a használói gyakorlatilag ö, egy ö, kiberbűnözési törvény, amit most a kalapjukból ki szeretnek varázsolni, erre nézve, ezzel szeretne a kormány védekezni a szociális médiák használói ellen, és lehet látni, hogy ilyen pingvin dokumentációs filmeket mutatnak jelen pillanatban a médiákban, ahelyett, hogy beszámolnának. Tehát gyakorlatilag ezáltal a pingvin egyébként az ellenállás szimbólumává, jelképévé vált, hiszen ezt a filmet mutatták, miközben az események történtek, és nagyon sokan, mivel saját médiájukban már nem bíznak, ezért más médiákat követnek. Tehát gyakorlatilag nem mondható el az, hogy a média szabad lenne, és ez azt hiszem, hogy nagyon fontos az Emberi Jogi Bizottság szemszögéből. Volt néhány újságíró, aki ellenállást tanúsított, és ezeket azonnal a médiaügyi hatóság azonnal megbüntetett, 14 európai ország egyébként 2002-ben alkalmazott könygáz patronokat, és ezek azok, amiket egyébként hat napon keresztül Törökországban már alkalmaztak. Többen meg is haltak, 5 és 7 ezer között van a sebesültek száma, és egyébként állatok is megsebesültek a, a demonstrációk ö, ö, visszaszorítása során. Mindjárt befejezem, mindjárt befejezem a mondandómat. Ez az esemény, illetve események Törökországban rámutatnak arra, hogy a 21. század médiája már nem olyan bekorlátozható, mint régebben volt, tehát még egy akár ilyen erős kormány sem tud a szabad médiák fölött kontrollt gyakorolni. Elnézést kérek, hogy egy kicsit idő, igénybe vettem az idejüket, de számomra nagyon fontos volt, hogy beszámoljak ezekről az eseményekről, és jól lett volna, hogyha más török parlamenti képviselők is ezt megtették volna. Um, köszönöm, Dilgahat asszony, és uh, érthető az események nyomán, hogy hosszabban tett jelentést erről de a mai napon már harmadszor foglalkozunk a törökországi helyzettel ebben a bizottságban. Én magam Ankarában voltam, együtt vacsoráztam néhány sajtóképviselővel, akik az eseményről jelentettek. Azon kívül, amit elmondott, ők is jelezték, hogy az e-mailjeikben, illetve a telefonjukon, az üzenetrögzítőjükön nagyon sok fenyegető, fenyegetést kaptak, hogyha azt mondták, hogy az alkapő szervezet tagjai, hogyha ezt nem adják fel, akkor elfogják őket, és Erdogan, aki elkezdte a választási kampányát, fenyegetést jelentett be azt mondta, hogy meg fogjuk találni önöket, elkapjuk, és otthon reszketni fognak. Tehát ezt az információt persze mindig le kell ellenőrizni, nagyon sok rémhír is terjed, de azt gondolom, hogy az emberjogi kérdéssel Törökországban foglalkoznunk kell, nem csak az egyetlen esemény miatt, hanem úgy tűnik, hogy az egész helyzet az újságírók számára is rosszabbá válik. Most visszatérve az időre, Felkérek minden kollégát, eh, hogy az időt figyelje, mert nincs sok időnk már. Van két jelentkező, aki még eh, szeretne szólni más parlamentek részéről, Mater Delvus asszony, a bosnia hercegovina parlamentjének képviselője. Ismét hangsúlyoznám, hogy az időt kellene tartani 5 perc, és nem több. És azután Richard Howard, az Európai Parlament képviselője. Következik. Tehát először Derbasz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát én már 35 éve dolgozom a sajtó területén. Biztos, hogy 5 percnél többet nem veszek igénybe. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek a mai napon, és a <clears throat> saját nyelvemen beszélhetek azon a nyelven, amit Bosznia-Hercegovinában használnak. Imedie Viecs Európa és... Köszönöm szépen. A médiákkal kapcsolatban és a mi parlamentünk bizottságában, megfelelő bizottságában tevékenykedem. Bosznia-Hercegovináról szeretnék elmondani önöknek részleteket, és a média struktúrájáról Bosznia-Hercegovinának. Gyakorlatilag ez egy úgymond beton struktúra, ami egyébként Bosznia-Hercegovinára jellemző, nagyon komplex, nagyon megosztott. Tehát gyakorlatilag az előttem szóló hölgy már a török részről elmondta azt, hogy elhallgatásra kerülnek részletek a médiában. Bosznia-Hercegovinában úgy tűnik, hogy néhány részletet meg iszonyúan túlinterpretálnak és kidomborítanak, hogy milyen területeken dolgoznak bizonyos médiumok attól függően. Tehát gyakorlatilag még a macedón kollégához is csatlakoznék, ugyanis néhány törvényt szelektív módon alkalmaznak, és nálunk viszont meg egyáltalán vagy egyáltalán nem alkalmaznak, vagy pedig megszegik. És nagyon magasrangú politikusok pedig felhívják a, a résztvevőket arra, hogy, lép, hogy hágják át a média szabályozást. A boszniai parlamentben kerültek ezek a választott képviselők által elfogadásra ezek a törvények, tehát gyakorlatilag erre bújtogatnak a boszniai polgárok 60%-ánál is több az, aki kulturális információit és egyéb más kulturális információit a közszolgálati médiákból szerzi be, és ezért is a közszolgálati médiumok szerepe rendkívül fontos, de egyben rendkívül bonyolult is. Éppen ezért három rádióadó létezik, ami a közszolgálati szabályozás alá esik, de van egy szabályozási ügynökség is, ami a kommunikációt szabályozza Bosznia-Hercegovinában, ami egyébként jól dolgozik, és annak ellenére, hogy politikai oldalról már többször történt kísérlet arra, hogy kényszerítsék arra, hogy úgy járjon el, ahogy ez a politikának kellemes lenne, bizonyos politikusok számára adott időpontban. Néha egyébként nem is csak politikusok próbálják befolyásolni, hanem bizonyos érdekképviselők is szeretnék, hogy a médiák valamilyen más oknál fogva tegyék azt, amit ők szeretnének. Gyakran ezek pénzügyi okok egyébként, és gyakran a médiumok egészen kellemetlen függőségi feltételeket kapnak erre nézve és Bosznia-Hercegovinában egyébként a médiumok általában magánkézben vannak, és két napi lap van csak, aki nincs magánkézben, és vannak, amik egészen, e, tehát ezek azok, amik egészen jó. A többi az pedig inkább bulvárnak minősíthető sajtóorgánumok. A közszolgálati források tehát a fő, fő információforrásnak számítanak. Bosznia-Hercegovina parlamenti gyűlősében jelen pillanatban módosító indítványokon dolgozunk a médiatörvényekkel kapcsolatban. Ez egyébként már egy a média törvények blokádjának a megszüntetésére irányul, hiszen gyakorlatilag média körökben gyakorlatilag módosult a vélemény ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy a médiák effektívekben, hatékonyabban fognak tudni dolgozni majd ezzel az új szabályozással. Ami azonban aggályra ad okot, az az, hogy és ebben nem ad aggályra okot, hogy hogy gyakorlatilag Bosznia-Hercegovina az, aki a rágalmazást már nem tartja bűncselekménynek. És ezzel kapcsolatban, tehát a szabályozás jelen pillanatban még nem teljesen optimális, már azért nincsenek annyira rossz viszonyok, mint amiket hallottunk, tehát már nem gyilkolnak meg újságírókat, meg nem üldözik őket, ilyen talán nincsen, de azért vannak itt más problémák. Például függőségi viszonyokba kerülnek aktívan ezek az újságírók, akik hát megbízhatatlan vagy instabil médiumoknak dolgoznak, tehát nyomás alatt élnek, és emiatt olyan nyomások alá kerülnek, ami miatt félnek, hogy elvesztik a munkahelyüket, ezért gyakorlatilag autocenzúrára is kényszerülnek gyakran. És éppen ezért bizonyos médiák gyakran tulajdonosaik oldalára állnak, vagy azok oldalára, akik, akik éppen adott esetben hatalmon vannak. Tehát gyakorlatilag a média szabadság egy nagy téban állunk a parlamenten belül, reméljük, hogy nem sokára olyan szabályozási csomagot fogunk tudni elfogadni, ami ezt szabályozni fogja. Egyébként jelen pillanatban már előkészítünk egy olyan törvényt, ami a kommunikációt szabályozná, és nagyon remélem, hogy ezzel hamarosan kellemesebb törvényi kereteket fogunk tudni ezen a területen elérni, ami már azt fogja előírni, amit az Európai Unió és az Európa Tanács is tanácsosnak tart. De hogy hogyan kerülnek majd ezek a törvények megvalósításra, és hogyan érnek el ezek a törvények majd a társadalom egyes szintjeire, ez még előttünk van, hiszen ebből előnyt kell, hogy kovácsoljanak a polgáraink, hogy objektív tájékoztatást kapjanak, objektíven szerezhessenek tudomás például kritikáról is, és hogy a médiák azt követelhessék, amelyek ami a polgárok javát szolgálják. Lopér azt hogy még van 30 másodpercem, még hogyha megengedi, szeretném ezt a 30 másodpercet kihasználni. Köszönöm az EVU-nak a munkáját, hiszen védi az újságírók jogait, és én is példa vagyok erre személyesen, hiszen én is szerkesztőként dolgoztam, 1992-ben a bosznia-hercegovinai rádióban, amikor az EBU egy eléggé rossz időszakban a Eurovision Song Contestnél lehetővé tette azt, hogy részt vehessünk ezen a dalversenyen, és ezzel lehetővé tette azt, hogy a jogunk a munkára megmaradjon, és ez pedig a munkára való jog az az újságírók számára világszerte nagyon kívánatos emberi jog. And um, Richard Howard is the rapporteur. Hallgat úr, a jelentés tevő a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia kérdésében, tehát van még egy tagunk a parlamenttől, remélem egyetértenek, hogy először megadhatjuk neki a szót. Tehát akkor ez a Ilia Dimovski úr. Hát azt kérem, hogy ön is mondja el a nyilatkozatát. Megpróbálom nagyon rövid fogni, és a saját anyanyelvemben, macedón nyelven fogok beszélni. Egy nagyon különleges témáról beszélünk. Macedónia köztársasága egy olyan ország, amely már várja az európai integrációs folyamat előre haladását néhány éve. És természetesen, amikor az európai szabad sajtó normáiról beszélünk, ez nagyon fontos. A Macedónia köztársasága nagyon hosszú hosszan foglalkoz, ideje foglalkozik már a rágalmazás kérdésével. Az egyik olyan ország Európában, amely a rágalmazást kivette a büntető törvénykönyvből, módosította a büntető törvénykönyv bizonyos rendelkezéseit, tulajdonképpen törölt bizonyos rendelkezéseket, és a polgári törvénykönyvet is módosítottuk. Ezt az együttműködés érdekében tettük, illetve Macedónia a Macedón köztársaságban az újságíró szövetség együtt működött ezen a területen. Szeretném azt kifejezni, hogy a törvény gyakorlatban történő átültetése megfelelően halad a maga útján, a törvény szerint 520 rágalmazási esetben felfüggesztettük ezeket az eljárásokat. 11 képzést szerveztünk, amely kifejezetten a bírókra irányult, több mint 300 bírósági tisztviselő vett részt ezekben a tréningekben, akik ezek a személyek az Európai Emberi Jogi Egyezmény alkalmazásával foglalkoznak, és még elmondanám, hogy a Macedon Köztársaság számos komoly eljárást indított a sajtó illegális koncentrációja ellen az országban, és véleményünk szerint ezek az esetek ügyek nagyon sikeresen zárultak. Néhány olyan esetről is be tudunk számolni, amikor sikerült korrigálni ilyen sajtó koncentrációkat. Nagyon fontos a sajtószabadság szabatolása illetve az audiovizuális szolgáltatásokról és tartalmok, tartalomról szóló törvény elfogadása, ezt hivatalosan még nem fogadtuk el, de nagyon sok parlamenti képviselő vesz aktívan részt ennek elfogadásában, de az eljárás jelen pillanatban a kormány szintjén folyik. 2010-ben kezdtük ezt az eljárást, az Európai Unió támogatásában nagyon sok szervezet és társaság, amely a Macedon Köztársaságban a sajtószabadsággal foglalkozik, részt vett aktívan ebben az elmúlt néhány hónapban, két alkalommal fordult elő, hogy az egyik minisztérium, amely illetékes ezen a területen, egy jogszabályt állított össze. Áprilisban történt az első eset, és azután a kormány hivatalos véleményt kért az Európa Tanástól, illetve az EBS-től e a törvénytervezet tartalmára nézve. Ezen kívül az összes érdekelt szervezet és társaság véleményét kikérte, akik úgy érezték, hogy a törvénytervezettel kapcsolatban véleményt szeretnének nyilvánítani. Több mint 200 ilyen észrevétel érkezett a törvénytervezet összefüggésében, és több mint egyharmada ezeknek az észrevételeknek beépítése került a második tervezetbe, amelyet a közelmúltban eh, nyújtott eh, be az Információs Minisztérium. Ez a törvény garantálni fogja az újságírói jogokat, és ösztönözni fogja az önszabályozást eh, az újságírás területén. Természetesen megpróbáljuk majd a folyamatot amennyire lehet átláthatóan kezelni és tartani, és az összes újságíró szervezetet bele foglaljuk, lehetővé tesszük számukra azt, hogy a törvény elfogadása folyamatát követni tudják, és a gyakorlati megvalósítás területén is tudjanak lépni. Az is fontos, hogy a következő időszakban megtaláljuk annak útját, módját, hogy a polarizációt el tudjuk kerülni az újságírói szervezetek között a Macedon Köztársaságban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Dimoszki úr, és most három kollega szeretne az Európai Parlament nevében nagyon konkrét funkciók képviseletében fellépni. Richard Howitt, macedón ügyi raportőr, aztán Kukán úr, aki az Albán delegáció, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro és Koszovóval foglalkozó delegáció elnöke, valamint Pak asszony, aki Bosznia-Hercegovina raportőre, illetve a Kulturális Szakbizottságunk elnöke, Richard, tessék. Bosznia-Hercegovina. Habe ich gesagt? Mondtam, hogy jön a boszniai raportőr, Pakasszony. Holnap reggel is dolgoznak? De más témáról beszélünk holnap reggel. Tíz percig maradnak csak a tolmácsok mostantól számítva. Richard Howitt. Először is szeretném megköszönni a török parlamenti képviselőnek azt, hogy beszámolt, és én magam mivel kevés kevés időnk van, ezért nem fogok hosszasan kitérni a problémákra, de a három nagy török tévécsatornának a napokon keresztül hallható csendje az egész Európában észrevették. Ez az az ország egyébként, ahol a legnagyobb számú újságírót tartják börtönbe jelenleg, annak ellenére, hogy hogy új jogszabályok születtek a törökség elleni sértést büntetni rendelő törvényt gyakorlatilag az újságírók elnyomására használják, és nyilván azt reméljük, hogy ennek az alkotmányos következményeit most mérlegelni fogják. Ami Macedóniát illeti, elnézést kérek, hogy mondom, kimondom, hogy ennyire jó dolog hallani a macedón nyelvet, 11-es csatornán belehallgathatnak, remélhetőleg a macedón nyelv előbb-utóbb állandóan hallható lesz az Európai Parlamentben. A kormánynak azt elismerem, hogy nagyon komoly eredményt sikerült elérniük. A rágalmazással kapcsolatos jogszabályváltoztatást üdvözöltük, és az új média törvényel kapcsolatos második konzultációs periódus során pedig fontos, hogy a helyi szereplőket meghallgassák, és elérjék, hogy minden, minden jog érvényesüljön. Amikor mi a sajtószabadságot kritizáljuk ott vagy máshol a csatlakozásra váró országok között, akkor nem az országot pécézzük ki, egy általános problémáról van szó, amelyet feltár ez a mostani meghallgatás is, és remélem, hogy ezt a, az országok kormányai megértik, hogy itt most konstruktív kritikáról van szó December 24-én a skopjai eseményekről mi is tudunk. Egy bizottság alakult, amely azt vizsgálja. Tudom, hogy az Újságíró Szövetség, amely itt képviselteti magát, szintén részt vesz ebben, erre, és én magam is részt vettem abban a folyamatban, amely elnevezett, elvezetett ennek a bizottságnak a létrehozásához. És hát összességében ez a bizottság nem csak a december 24-i eseményeket, hanem a sajtószabadságot egészében fogja vizsgálni. Ami a média törvényt illeti, az Európa Tanács tanácsát akarják kikérni. Én úgy tudom, hogy nagyon kemény dolgokat mondott az Európa Tanács a jelenlegi változatról. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy a bizottság éves jelentésében, illetve én a saját jelentésemben is utalok majd arra, hogy nagyon szeretnénk ha figyelembe vennék az Európa Tanács észrevételeit, amikor a végleges változatát elfogadják a média törvénynek. Köszönöm. Köszönjük, Richard. És Pak asszony, Kukán úr, Kukán úr átadta Pak asszonynak a szót, mert egy úriember. Pak asszony kap szót. I have just, uh, in Deutsch, bitte, ja? Hát beszéljek németül, mert hogy mindenki saját nyelvén beszél, akkor én is használom a nyelvemet. Tehát először is arra szeretnék az EBU részéről elmondottakat, tehát az EBU főnök asszonya által elmondottakat. Ugyanis ő rajta kívül senki sem beszélt Görögországról, és ezért is szeretnék én is még egyszer erre visszatérni. Ugyanis mi protestáltunk, mi ellent mondtunk a bizottság nevében, az saját nevemben is, de meg kellett állapítanunk, hogy az ország abban a helyzetben van, hogy ezt a problémát, amit saját maga alakított ki, megoldja. Mégpedig, hogy semmi olyat ne csinálja, szabályon, ami különböző emberjogi elképzelés ellen eh, szól, hogy egy, eh, egy adót egyszerűen csak úgy lekapcsoljon, hogyha van valami kifogása az adó ellen, hát valószínűleg nem a legcsodálatosabb adó, hogy így fogalmazzak. Eh, tehát mi is így gondoljuk, de hát ez így történt. Na most a bíróság, ahogy ez történt Görögországban, a bíróság azt mondta, hogy ez így nem működik. Tehát saját maguk mondták ki, hogy ez így nem lehet, nem lehetséges, nem szabad, hogy történjen, és ezért ő maguknak kell egy olyan adót létrehozni, ami meg, tehát megszolgálta ezt a nevet, amit utána karcsúsítanak is. Tehát ez a lényeg ennek az egész dolognak, hogy a TV adó, az, és a közszolgálati adó gyakorlatilag pontosan visszatükrözi azt, amit a hatóságok is Görögországban képviselnek. Mindig mit csináltak? Embereket ala, fogadtak be, és gyakorlatilag egyre több ember dolgozott ott minden egyes választás után. A közszolgálati tévé és rádiónál ugyanígy volt, hogy állandóan egyre több embert foglalkoztattak, és én ezt nagyon kívánatosnak tartom. Most önök egy kicsit átálltak a másik oldalra, mert hiszen önök a tévé számára adtak egy olyan jelzést, hogy hát hadd jelenjenek meg ők is kifelé, de én beszéltem néhány görög személlyel, akivel megbeszéltem, hogy jónak tartom, hogyha ennek az adónak, broadcastingnak a reformjánál pártatlanul megtennék ezeket a szükséges lépéseket. Én önökre bízom a többieket, de én nagyon boldog vagyok, hogy Görögország saját maga is látta ezt a problémát, nem csak azért, mert mi mondtunk. De Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban még azért hadd mondjak valamit, ami talán a környező országokra is érvényes. Mi itt a parlamentben a szervezeteinkkel együtt, amely, akik foglalkoznak a delegációinkon kívül ezekkel az országokkal, az ottani parlamentekkel, közös delegációinkkal próbálnak ö, meghívni újságírókat, a bizottság is meghív az újságírókat, vitákat folytat velük, és az a benyomásom kezd keletkezni, hogy itt nagyon is nyíltan, átláthatóan beszélünk ezekről a dolgokról. Ugyanúgy beszélek velük is, mint önökkel. Én sem vagyok túlzottan diplomatikus soha, tehát emiatt ugyanúgy elmondom nekik is, amit most önöknek. De a probléma az az, hogy az újságírók látják, hogy milyen jó az, hogy így dolgozhatunk, itt, és ezért hazamennek, őket olyan valaki, gyakorlatilag ugye olyan valaki fizeti őket, akinek a dalát, ha éneklem, akkor jól meg fog fizetni, így szoktuk mondani mi Németországban. De hát ők gyakorlatilag szeretnének arról is beszámolni esetleg, aki ugye fizeti őket. Hát ez nyilván egy kellemetlen helyzet, és éppen ezért így gyakorlatilag nem csak a tulajdonosokról van szó, hanem a propaganda vagy, vagy reklám, elnézést, reklám ról is szó van. Tehát, hogy nem mindig a tulajdonosok, hanem a reklámot megfizetők is szeretnék, ha őróluk szépeket jelentenének be, és ezért gyakran ezek nem szeriőz módon történnek, felfújnak dolgokat nemzeti okokból, itt három etnikummal állunk szembe, és ezért hát itt a témákat nyilván ebből a szemszögből is meg kell közelíteni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amit az önök bizottságuk segítségével is meg tudjuk oldani. Tudom, hogy egy kicsit túl hosszú voltam. Köszönöm szépen, és most Kukán úr következik. Azt javaslom. Azt javaslom Kukán úr, hogy angolul beszéljek, tehát általában ezt teszi, de a tolmácsok azt mondták, hogy le fognak állni, és hogyha az előadása közepén teszik ezt, ez nem olyan jó. Tehát értem az instrukciót, nagyon rövid megjegyzés. Tehát a helyzetről beszéltünk a mai napon korábban, hogy a keleti partnerség országaiban milyen az emberi jogi helyzet. Hát inkább zavart keltő és elég sötét helyzetet festettünk. Itt a nyugat-balkáni országok és Törökország is szóba került, itt a helyzet más. Én látok itt bizonyos fényes pontokat a képen, és itt ennek nyomán reménykedhetünk abban, hogy jó irányba tart előre a fejlődés. Amit szeretnék itt hangsúlyozni, ez a következő. Bátorítsuk partnereinket, de beszéljünk hozzájuk folyamatosan, és mondjuk azt, hogy mi az Európai Parlamentben